Chers collègues, lesz euh, kollégák, kedves barátaim, lassan mondom, hogy mindenki értse, és hogy mindenkinek ideje legyen leülni, aki még érkezik. Nagyon nagy örömömre szorgál, hogy ezt a mai meghallgatást megnyithatom. Nagyon fontos alkalom ez számunkra. de Lehet, hogy az a benyomásuk, hogy nincsen sok képviselő jelen, de a két legfontosabb képviselő, legalábbis ma délután legfontosabb képviselő itt van, de megnyugtatom önöket, hogy az egész meghallgatást az interneten követik. Megmutatom önöket, hogy sokkal többen követik az interneten, mint itt személyesen, és a kollégák, a képviselők kollégák is a, e, vagy az irodaikból, vagy máshonnan biztos vagyok benne, hogy nagy számban követik figyelemmel ezt a mai meghallgatást. Az imént mondottam, hogy kettő kérdéssel fogunk ma délután foglalkozni, mely általában nem kapcsolódik egymáshoz. Az első, egy nagyon fontos meghallgatás, a védelmi jogalkotási csomaggal kapcsolatos 5-6 évvel ezelőtt, 2009-ben számolja ki mindenki magának, szavazta meg az Európai Parlament ezt a csomagot, és alapvetően a Schengeni megállapodással kapcsolatos téma is roppant aktuális, ez lesz a második fele a mai délutáni programunknak. Elsőként tehát a meghallgatással kapcsolatban 2009-ben kettő irányelvet fogadtunk el, szavaztunk meg. Az egyik a védelmi közbeszerzéseket szabályozta, a másik pedig a védelmi jellegű termékek transferével foglalkozott. Az Európai Bizottságnak ennek értelmében Eh, egy jelentést kell készíteni az irányelvek eh, végrehajtásával kapcsolatban. Azt hiszem, hogy júniusban jár le egy nagyon fontos dátum, ezért aktuális ez a mostani mai meghallgatásunk. Remélhetőleg ezzel a munkával kapcsolatban az elkövetkezendő hetekben elvégzendő munkánkat fogják nagyban segíteni a meghívott vendégeink. Ugyanakkor alapvetően a, nem csak a képviselők munkáját kell, hogy segítse a, mindaz, amit elmondanak, hanem az Európai Bizottság munkáját is, hiszen mennyire szükséges vagy sem parlamenti kezdeményezést tenni arra vonatkozóan, hogy a két irányelvet felülvizsgáljuk. Ezt kell véleményeznünk pár héten belül. A, az elmúlt évek visszautalva, akkor még egy-két fontos időpontot felvillantani. 2015-ben a Védelmi Albizottság, akinek az elnöke ma itt van velünk, egy saját kezdeményezési jelentést készített e témában. Az IMKO szakbizottság is véleményezi ezt a, véleményezi ezt a témát. Miért? Mert a belső piaci uh, bizottság hatáskörébe tartoznak ezek a témák, nem a védelmi szempontból, hanem a másik szempontból. Gápelc asszony egyébként az előadója ennek, akit nagy örömmel látok itt a második sorban. Őt szeretném tehát elsőként felvezetni. Nyilván az Európai Bizottság is képviselteti magát Suban asszony személyében, és meg is fogom adni a szót a Védelmi bizottság elnökének, Fotiga asszonynak. Uh, uh, Köszönöm, elnök úr, kedves kollégák! Én az angol tolmácsolást hallgattam, és szeretnék kiavítani valamit, nem előadója voltam a saját kezdeményezésű véleménynek. A koordinátorok kezdeményezték ezt a jelentést. Hölgyeim és uraim, egyértelmű, hogy amikor a védelmi irányelvek végrehajtását vizsgáljuk, akkor nagyon fontos és komoly, de ugyanakkor kényes kérdésekkel is foglalkozunk. Meg kell értenünk azt, hogy először is a védelmi kiadások jelentős részét képezik az állami költségvetéseknek az összes uniós tagállamban. Az esetek többségében ez a NATO-s kötelezettségek miatt van. Vannak önkéntes vállalások is egyes tagállamok részéről. És ezek is elérik legalább a kétszázalékos küszöböt, hiszen ez a célunk. Ugyanakkor, amikor az irányelvek megszülettek, rögtön a nagy válság kezdete után mindannyian tisztában voltunk azzal, hogy a védelmi ágazat és az egyes ágazatok közötti együttműködés, figyelembe véve azt is, hogy mekkora költségvetési tömegről van itt szó, tehát most ismertük fel azt, hogy most van lehetőség a kilábalásra. És nagyon fontos az is, illetve nehéz, nehezen megoldható kérdés, hogy szilárd egyértelmű biztonságot teremtsünk az uniós államokban. Mind a két tényezőt figyelembe kell venni, és meg kell figyelni mind a két ágazatban a fejleményeket. Tehát először is, hogy mekkora az esélye egy kilábalásnak a válság után, másrésztről pedig folyamatosan figyelembe kell venni a biztonsági kihívásokat, amelyek időnként teljesen újonnan jelentkeznek, hiszen ezek nagyon más területekre irányítják rá a figyelmünket. A saját álláspontom a saját régióm helyzetét tükrözi leginkább, és a kommunista időszak után még mindig szükség van a védelmi ágazat konszolidációjára, és csak ezután tudunk teljes mértékben hozzájárulni az egyre inkább közösségi szinten szervezett ágazathoz. Nagyon szépen köszönöm. várjuk a biztonsági csomag értékelését. Merci, merci beaucoup, euh, Madame la Présidente. Köszönöm, köszönöm, elnök asszony. Most pedig megadom a szót a bizottság képviselőjének, azaz Schwimann asszonynak, aki a DG főigazgató helyettes, és jelenleg azt hiszem, hogy most dolgozik ezen a jelentésen, amire utaltam az imént. Asszonyom, a szó. Köszönöm, elnök úr. Először is köszönöm, hogy meghívást kaptunk, és az elhangzottakkal egyetértek valóban. A gazdasági kihívások és a rendkívüli biztonsági kihívások tükrében, biztonsági veszélyek tekintetében az európai védelmi ipar versenyképességét meg kell őriznünk. Egy működő védelmi piacot szeretnénk mi teremteni, de hát ez nem öncélú soha, ez alapvetően hozzájárul ahhoz, hogy egy erős versenyképes védelmiipari vázis maradjon Európában. A két vonatkozó irányával, amelyre az elnök úr is utalt, a védelmi közbeszerzések és az unión belüli védelmi termékek transferre vonatkozó irányelv szorosan összekapcsolódnak. Az első a kettő közül a határon átnyúló védelmi közbeszerzéseket szeretné nyitottá versenyképessé tenni, ugyanakkor a biztonsági eh, szempontoknak is eleget kíván tenni. A második fele ennek pedig nagyon fontos a határon átnyúló ipari együttműködéshez, ami megint csak azt szolgálja, hogy konszolidáljuk, erősítsük, hatékonyabbá tegyük mindazt, ami folyik ezen a téren, az védelmi termékek transferére vonatkozó szabályok egyszerűsítését célozza ennek érdekében egy új, egyszerűsített engedélyezési rendszert kíván bevezetni. Az előzetes eh, eh, eh, ellenőrzések helyett a kevésbé kényes termékek esetében az utolagos ellenőrzést írja elő, a, persze az általános transfer, licenszek vagy engedélyek keretében. Két irányelvről van szó, amelynek a gyakorlatban való átültítéséről kell az Európai Bizottságnak egy jelentést készítenie. Az Európai Parlament többször is vélemény nyilvántott ez ügyben, 2015 májusi állásfoglalásában beszélt például az Európai Parlament pontosan erről, és az Európai Parlamenttel szeretnénk éppen ezen témában a jövőben is együtt működni. Röviden, tényleg csak röviden, hogy állnak az irányelvek eh, átültetésével tagállamok. Ahogy arra már utaltam, készítjük az irányelv értékelő jelentését, ez lesz majd a tanácsnak és a parlamentnek nyújtott beszámolónk alapja. Kicsit korai lenne még messze önő következtetéseket levonni, még nem állunk ott az elemzéssel, de vannak már mm, adataink, és ezek az adatok azt mutatják, hogy az irányelv alkalmazása javulóban van, a közbeszerzések, eh, nyilvánosságra hozott eh, közbeszerzések száma 1200-ról eh, több mint 3000-re nőtt 2012 és 15 között. A 2011 és 15 közötti időszakban összesen 9000 ilyen volt, tehát nőnek ezek a közbeszerzési eljárások. Hány ilyen szerződést ítélnek oda évente? Ezek száma is nő, 1500 millió euróról 2012-es adat, 2015-ben meg háromszorozódott, a 2011 és 15 közötti időszakban vizsgáltuk ezeket az adatokat, még egyszer mondom, ezek nem végleges számok. Uh, Ugyanakkor vannak jelzések arra vonatkozóan is, hogy az irányelven kívüli komoly közbeszerzések folynak. Szeretnénk a tagállamokkal párbeszéd keretében megbizonyosodni arról, hogy a piaci torzulás nem következik be, és hogy tényleg tiszteletben tartják az irányelv rendelkezéseit. Persze kollaboratív, együttműködő szellemben tesszük mindezt, ennek érdekében iránymutatásokat adunk ki például a kormányzatoknak arra vonatkozóan, hogy hogyan lehet esetleg valakit kizárni a közbeszerzésből, a nemzetközi szervezetek kizárását vagy irányába hatája alóli kivételét is iránymutatásokban próbáljuk értelmezni. 2015 májusában elfogadott az Európai Parlament egy állásfoglalást, ahogy arra már utaltam, ebben egy-két nehézségre rámutatott, egy szakértői csoporton belül vizsgáljuk ezt a, ezeket. A tagállamok képviselőiből és az ipar képviselőiből áll ez a szakértői csoport, <clears throat> amely őszre fog jelentést készíteni. A második irányelv az úgynevezett transfer irányelv, nos ennek vonatkozásában is most folyik az az elemzés és értékelés, amely a parlamentnek és a tanácsnak idén benyújtandó jelentésünk alapját képezi. Az korábbi eszmecserékből, adatokból, elemzésekből azt látjuk, hogy a transfer irányelv eszközeit nem alkalmazták annyira, amennyire ezt terveztük, vagy szerettük volna, tehát ott vannak agasztójelek, vagy legalábbis van javítani való. Mik a legfontosabb problémák? Tényleg csak dióhéjban felvillantva egyet-kettőt. A engedélyek, amelyeket a tagállamok adnak ki, tartalmilag rettenetesen eltérnek el egymástól, hogy milyen termékekre terjednek ki, illetve hogy milyen feltételeket szabnak ezek transferéhez. Tehát igen, csak fragmentált, ahogy azt mondani szoktuk az Európai Unió e tekintetben a hitelesített cégekkel kapcsolatban pedig, amíg nincs hozzáadott értéke a, és egyszerűsítése a hitelesítés folyamatának, addig nem kérnek hitelesítést a rendes licenszek vagy engedélyek kiadásán túlmenően, ezért összesen, ha jól tudom, ma alig 40 európai cég kérte az ilyen típusú hitelesítését, ami jóval a várakozások alatt marad. A tagállamokkal egy másik munkacsoportot is létrehoztunk annak érdekében, hogy a bevált gyakorlatokat áttekintsük, hogy harmonizáljuk le valamennyire a transferirányelv átvételét, például a nem kényes termékek közös listáját kívánjuk létrehozni, ami remélhetőleg ezt a transfert könnyíti, és a hitelesítés folyamatát hogyan lehet vonzóbbá tenni az európai védelmi ipari cégek számára. Remélhetőleg, hogy mondom, ez a kollaboratív, együttműködő szellem eh, bizalmat épít a tagállamokban annyira, hogy az irányelv végrehajtásáról szóló jelentés elkészültére ők is eh, tudnak majd pozitívan reagálni erre. Tehát azt hiszem, hogy ez ügyben egy eh, véleményen van a parlament és a bizottság. Több a teendő, jobbnak kell lennie a, a védelmi piac működésének e tekintetében. Egy európai védelmi cselekvési tervet kíván az Európai Bizottság elfogadni ez év során. A két vonatkozó irányelv nagyobb végrehajtása nyilván majd megjelenik a cselekvési tervben, de nem csak belső piac intézkedések szerepelnek majd ebben a cselekvési tervben, ezt gondolom mondanom sem kell, de az védelmi együttműködés Európában szorosabb kell, hogy legyen, ez világos. Ennyit szerettem volna elmondani röviden. Merci beaucoup, madame. Köszönöm, asszonyom. Nyilvánvalóan ugyanazon célokban osztozunk, ezt megerősítem, de ezt úgy is tudtam már. Önt hallgatván felmerült bennem, hogy ezen két irányelvet illetően a jelenlegi értékelés, amit ön adott az át ültetésről, ez két különböző fokkal rendelkezik. A transfer irányelv esetében még nagyon sok feladat vár ránk, mondotta ön. Hát azt hiszem, hogy itt még mindenképpen sokat kell tennünk ahhoz, hogy ezt a munkát befejezzük. Most pedig áttérünk az első panel résztvevőire. Köszönetet szeretnék mondani valamennyi előadónak, szakértőinknek, és az első eszmecsere két előadója. Itt a témakör a védelmi közbeszerzési piac lesz, és az ezzel foglalkozó irányelv. Martin Tribus doktort szeretném üdvözölni, aki a Birminghamben tanít, és a másik pedig Tommy Nordberg, aki a Finn Védelmi Minisztériumtól érkezett. 10-10 percben szeretném önöket kérni, hogy tartsák meg előadó, előadásaikat. Azt hiszem, hogy szlájdokat fognak vetíteni majd. Már el is indult a vetítés. Esetlegesen a fényt lehetne egy kicsit csökkenteni itt a teremben, ha lehetséges, hogy jobban lássuk a szlájdokat, és megadom az első előadónak a szót, tessék. Uh, Mr. Chairman, I like... Elnök úr, hölgyeim és uraim, mielőtt elkezdeném, szeretnék köszönetet mondani a parlamentnek és a szakbizottságnak, hogy meghívtak engem. Természetesen, mivel úgy gondolom, hogy én vagyok az egyetlen akadémiai körből érkezett, ezt megtiszteltetésnek érzem, és fontosnak is tartom, hogy mi is szóljunk a parlamenthez. Mielőtt elkezdeném a prezentációmat, melynek az a célja, hogy megvizsgáljuk, vajon ez az eszköz a védelmi közbeszerzési irányelv hatékony-e. Szeretnék első körben is emlékeztetni arra, hogy mit próbál elérni ez a dokumentum. A fő célkitűzés az, hogy a védelmi és biztonsági szektort egy testre szabott alkalmazkodásra képes rendszerrel szerelje fel, amely lehetővé teszi nekik, hogy a nemzetbiztonságot az eszközön belül és a belső piacon belül oldják meg. Ennek az kell, hogy legyen a célja, hogy a szerződés 346-os cikkét átültesse a gyakorlatba. Ennek a célja a 2004 per 18-as irányelvet alkalmazza bizonyos módosításokkal. Ez az előző irányelv, a szövet, amelyben most kiszabjuk az új rendszert, és ezt teszi lehetővé, hogy a 346-os cikk alkalmazása nélkül a védelmi szektor is alkalmazhassa ezeket az elveket. A korlátozáson, a rugalmasságon és a körülíráson, valamint a helyettesítésen alapul a rendszer. A korlátozás alapvetően azt jelenti, hogy újabb kizárásokat vezetnek be a 2004 per 18-ashoz képest. Ezek mind védelem specifikusak, kormány és kormány között, kutatási és fejlesztési projektek és más esetekben. Tehát az irányelv alkalmazási területe nem annyira széles, mint az állami szektorról szóló irányelvé. A rugalmasság azt jelenti, hogy elmozdulunk a nyitott eljárástól, amely a legversenyképesebb eljárás, és a tárgyalásos módszer felé mozdulunk el. A, az állami szektorban a tárgyalásos eljárás lehetséges, hogyha azt előzetesen versenykírás előzi meg, most pedig az ilyen előzetes figyelmeztetés nélkül is több esetben megengedett, mint az állami szektorról szóló irányelvben. A védelemre való testre szabás utolsó eleme a helyettesítés, ennek pedig az offsetek bonyolult témája adja a gerincét. Ezen az ülésen most nem tudok belemenni ebbe az egyébként is igen kényes témába, ugyanis itt most merész leszek, és valamit nagyon egyértelműen kimondok, az offseteket szinte lehetetlen összebékíteni a belső piac mentes és szabad mozgáson alapuló működésével, egyszerűen ezek nem összeegyeztethető dolgok. És ezeknek a hatása a belső piacra meglehetősen jelentős és igen negatív. Mit is ér el tehát ez az irányelv, nem foglalkozik közvetlenül az offsetek kérdésével, ezt valószínűleg bölcsen is teszi, ehelyett azonban kínál valami mást, ez pedig az alszerződések rendszere. Erről a konkrét kérdésről is hamarosan szót fogok ejteni. Mi működik jól az irányelvben? Egy következő dián szólok majd arról is, hogy mit lehetne javítani mi az, ami jól működik? Ez egy jól megfogalmazott, nagy gonddal előkészített szöveg, amelyen sok évig dolgoztak. A korlátozás nagyon sok esetben jól működik, és bizonyos mértékben még olyan esetekben is, ahol a 346-os cikket használták, az állami szektorról szóló irányelv erre kapcs- ehhez kapcsolódóan kivételeket fogalmazott meg, ezzel tehát kivette ezeket a, az irányelv hatája alól. A rugalmasság területén a beszerzők közössége nagyon pozitívan fogadta a tárgyalásos eljárás lehetőségét. Ami a körülírást illeti, az ellátás és az információ biztonságát konkrétan kimondják és leírják a közbeszerzési eljárás különböző folyamataiban. Ez nagyon jól működik az információ biztonsággal összhangban is. Talán az ellátás biztonságával kapcsolatban kicsit több a probléma. A felővizsgálat és jogorvoslatok rendszere nem volt benne a bizottság eredeti dokumentumában, a parlament révén került bele, én csak szinten hallottam azt, hogy egyes esetek már eljutottak a bíróságokra, és hogy ez egyre inkább problémát jelent, de ezt is sikerként könyvelhetjük el. Most pedig, hogy az irányelvet már átültették valamennyi tagállamban, számos különböző módon alkalmazzák ezeket, noha itt jelentős sokféleség mutatkozik. Egyes tagállamok úgy alkalmazzák ezt, mintha már régóta érvényben lenne. A Németország, Franciaország említhető például ezek között, és vannak olyan országok, amelyek még egyetlen kiírást sem jelentettek meg. Ez azt jelenti, hogy ugyan ott lapul valahol a dokumentumok között ez az anyag, de senki sem törődik vele. Mi az, ami nem működik annyira jól, vagy mi az, ami legalábbis javítani lehetne? Itt szükség van egy kis pontosításra. Talán néhány betoldás, vagy törlés, vagy esetleg egy kis életszagúbbá tétel segíthetne ezen. Néhány kivételt meg kell magyarázni. Több kormánynak is szüksége van erre, különösen az újonnan vásárolt berendezések tekintetében fontos ez. És úgy tűnik, hogy ezek a pontosítások már úton is vannak. Ami az alkalmazási területet illeti, néha szoktam gondolkodni azon, hogy vajon jobb lenne-e, hogyha a függelékben egy konkrétabb listát jelenítenénk meg, ugyanis jelenleg kereszthivatkozás történik, és egyes szakértők szerint ez megtévesztő lehet. Ami az eljárásokat illeti, ahogy elmondtam, alapvetően jól lett kitalálva ez a rendszer, de nem igazán értem, hogy miért van egyáltalán szükség versenypárbeszédre, amikor a tárgyalási eljárás szabadon alkalmazható, előzetes kírás nélkül is. Természetesen ez hasznos, hiszen iránymutatásként szolgál. Annak ellenére, hogy ez a nagyon kevés ország, amely még polgári területen is alkalmazza ezt, ők pontosan tudják, hogy ez hogyan működik, hiszen nekik már van tapasztalatuk ezzel, például az Egyesült Királyság és Franciaország ilyen. Talán a versenypárbeszédet eh, törölni lehetne a szövegből, ugyanis eh, a tárgyalási eljárás már eddig is megengedett volt. A skála másik felén eh, azt találjuk, hogy a nyílt eljárás nem szerepelt az eredeti eszközben, és vannak olyan védelmi beszerzések, ahol mégiscsak ezt használják például a lőszerek, karbantartási kellékek esetében, és ezért jó lenne ezt beilleszteni. Nem kell ezt senkire ráerőltetni, de talán meg lehetne engedni a nyílt eljárást. Néha eszembe jut, hogy ha szabadon lehet megválasztani az eljárás mikéntjét, és ez több rugalmasságot ad az embereknek, akkor miért nem került ez még be a szabályba? A következő mondandómmal most át is kötném ezt a következő mondani valamhoz, az informatikai eh, irányelvhez. Eh, a beszállító kérdése egy fontos eh, eleme ennek a csomagnak. Hogyha egy másik ország védelmi minisztere rendeli el a beszerzést, akkor miért van szükség bármiféle engedélyre? még a 28 tagállam védelmi miniszterében sem bízhatunk meg. Talán jó ötlet lenne, és ezt kellene az irányelvbe is beleírni, hogy amikor a védelmi minisztérium vásárol, akkor meg kellene őket szabadítani az engedély követelményektől. Lehet, hogy ehhez nem is kell magát az irányelvet módosítani, hiszen mindez csak az átültetésen múlik. Lehet, hogy ez egy hasznos gondolat lenne. Ami viszont az offseteket illeti, a helyettesítőként felajánlott eh, eszközök nagyon bonyolultak, ezeket szinte senki nem használja, és azt hiszem az emberek tartanak is tőle. De hadd zárjam ezzel a hozzászólásomat, azt hiszem még eh, túl eh, korai lenne ezt megítélni. Azt gondoltuk, hogy 2011-ben már mindenki átülteti a jogszabályt, és már öt évet tudunk értékelni. Az átültetés ugyanakkor késett, egyes esetekben nagyon sokat, és nem tudjuk azt az értékelést úgy elvégezni, hogy szerettük volna. Kérünk még ezért egy kis időt. Köszönöm szépen. Köszönöm, Tribus úr. Valóban rendkívül érdekfeszítő volt. Összefoglalva, amit ön, ön mondott egy mondatban a védelem területének intézkedésekre van szüksége, és ezért az irányelvet is erősíteni kell. Egyébként itt felmerül a differenciális kérdéskörre. Ugye az átültetést illetően, amire Fotigának már utalt, és természetesen erre majd még visszatérünk. Meg is adom a szót a második előadónak, Nordberg úrnak, aki úgymond a másik térfélen működik. Ön az ügyfél, ön a felhasználója ennek az irányelvnek, ugyanakkor szervező is, Ön országában a gyakorlati vetületeivel konfrontálódik ezen irányelvnek, önni a szó. Mr. Chairman. Elnök úr, hölgyeim és uraim, először is köszönöm a lehetőséget, hogy itt lehetek ma önök között, és megosztatom a véleményemet az önök szakbizottságával, és köszönöm azt is, hogy lehetőséget adnak arra, hogy egy kisebb tagállam nézőpontjából is beszéljek erről, ez hát egyébként igen fontos kérdésről. Uh. I will use the opportunity. Megragadom az alkalmat egyben arra is, hogy szóljak egy pár szót uh, Finnországról és a saját védelmi ágazatunkról és a rendszerünk működéséről, hogy kicsit értsék a hátteret, hogy Finnország uh, uh, az európai védelmi piacon vásárlóként hogyan jelennek meg. Mi nem szövetséges ország vagyunk, nyilván a térképen is látható, Európa északi részén, északi tag országa mm, hosszú szárazföldi határa rendelkezünk Oroszországával. 6 és 12 hónap közötti katonai szolgálatot kell mindenkinek teljesítenie, tehát általános sorkötelezettség van Finországban, főként a politikai rendszer miatt, illetve a geopolitikai elhelyezkedésünk miatt alapvetően nagyon fontos számunkra a védelmi ágazat. Évente két és fél milliárd eurót költünk védelemre, ebből kb. 600 millió eurót beszerzésekre. Ez persze évről évre változó összeg, de nagyságrendileg ennyit kell elképzelni. Van saját védelmi iparunk is, amely elsősorban kis és középvállalkozások jellemeznek, ami szerintünk igazán fontos, az az, hogy a nemzet védelmének szerves részeként fogjuk fel a védelmi ágazatban aktív cégeket. Ezen cégek egyébként a termelésük 40-60%-át exportra termelik, tehát mivel viszonylag korlátozott méretű a hazai piac, ezért a finn védelmi cégeknek teljesen természetes, hogy határon túl is kell üzletelniük, kereskedniük. Az európai védelmi piac szerintünk és az elmúlt öt év tapasztalatai alapján, hiszen ekkora mutra tekint vissza ez a két irányelv, úgy érezzük, hogy a nemzeti vásárlási preferencia dominál mindenhol, a bizottság elemzése is, eh, amit eddig hallottunk, az ezretes számok is bizonyítják ezt. A beszállítói lánc alapvetően nemzeti jelleget ölt jellemzően, és a mm, tagállamok közötti együttműködés jelentős hiányát látjuk. Nekünk kis tagállamként, vásárlóországként a célunk az lehet, hogy a korlátozott ipari bázis miatt úgysem tudnánk csak finn védelmi eszközöket beszerezni, ezért harmadik országokból vagy Európa más tagállamaiból kell beszerezni azt, amire szükségünk van. Mit szeretnénk? Hát azt, hogyha ezek a berendezések valóban megfelelnének a finn hadsereg számára, tehát a feladatát be kell, hogy töltse nem csak az országon belüli honvédelmi célokra kell, hogy működjön, hanem akár különböző külföldi missziókban is be kell, hogy váljon. A value for money a az az első dolog, ami eszünkbe jut a kormányzati közbeszerzésekkel kapcsolatban, tehát értéket akarunk a pénzünkért. Főként most a költségvetési megszorítások idején a kormányzat azt várja a Védelmi Minisztériumtól is, hogy és van a, a hadseregtől, hogy a, a korlátozott pénzösszegekből minél többet érjenek el, minél jobbat, minél többet vegyenek ez azt szeretnénk, az lenne a mi azt szolgálná a mi érdekeinket is, hogyha valóban versenyképes európai védelmi ipari bázis alakulna ki Európa szerte. Mint mondottam, a védelmi ipar nem olyan, mint az ipar többi, a többi ipari ágazata. Úgy érezzük, hogy az ország biztonságának a védelmét szolgáló iparágazatról van szó, szóval ennek szerves részét képezi ennek a képletnek. Kiseltérő ugyan a finn piac és a finn igények, amit persze figyelembe kell vennünk akkor, amikor az irányelv átültetését és az új szakpolitikákat elfogadjuk, de mégis az európai piacnak mi szerves részét képezzük és akarjuk is képezni. Hogyan tudjuk mindezt elérni? Teszem fel a kérdést. Nos, először is úgy érzem, hogy ami hiányzik jelenleg, az az, hogy a problémákat ugyanúgy lássuk. Van az, vannak azonban nagy ö, eladói oldalon nagy országok, a vevő oldalon kis országok. Egyelőre még nem tartunk ott, hogy a kis és nagy országok, az eladók és a vevők egyetértsenek a problémákban. Amíg a problémában nem tudunk megállapodni, hogy mi a baj, addig nehéz lesz közös megoldást találni. Az Európai Bizottság is fontos szereplője egyébként ennek a, a többi európai intézménnyel, az önök parlamentjével egyetemben. Másodszorban. Szerintünk a megfelelő ösztönzőket kell létrehozni. Hogy tényleg ösztönözzük egy olyan európai piac kialakulását, ahol sokkal nagyobb mértékű a határon átnyúló együttműködés. Amikor ösztönzőkről beszélünk, akkor ne felejtsük el, hogy ez egy nagyon sajátos piac, ez, ez gyakorlatilag csak egy vevő van egy országban, a kormány. Mégis a nagy beszállítók esetében Fontos lenne, hogy a beszállítói láncot megnyissák az országon kívüli más európai tagállambeli cégek számára is. Harmadsorban le kell bontani a még meglévő akadályokat. Mindazokat, amelyek gátat szabnak a határon átnyúló együttműködésnek, nem csak az Európai Unió tagállamai között, hanem a, a, az iparon eh, belül is egy igazi beszállítói lánc úgy működhet, hogy abban kis és nagy országok cégei is részt vesznek. Köszönöm szépen. Merci beaucoup, Monsieur Nordberg. Köszönöm, Nordberg úr. Ön gyakran hangoztatta, hogy ön országet kis országnak tekinti. Ugyanakkor Finország, ami ugyan nem a legnagyobb ország az EU-nak, mégiscsak egy nagy piacot jelent a védelem tekintetén. A mm, nemzeti integráció logikáját követik még, ahogyan ön emlékeztetett erre az utolsó szlájdot, illetően ön három jellemzőt említett, ezek a célok, amelyeket mi is osztunk. Most azt is ki kell jelenteni, hogy időre is szükség van, hogy az ország a megfelelően induljon ebben a folyamatban. Gál Perc asszonynak adok szót, ő volt a jelentéstevő az IMKO szakbizottságon belül a 2015-ös szöveget illetően, hogy reagáljon a két előadásra. Köszönöm szépen, elnök úr! Először is eh, engedjék meg, eh, kedves kollégáim és vendégek, hogy megköszönjem ezt a két nagyszerű prezentációt erről a témáról. Eh, egyetértek az előadókkal, minden kollégám úgy gondolja hogy a védelmi piac az egy rendkvül sajátos piac nem eh, értelmezhetőek rá a hagyományos eh, megközeltések ugyanakkor eh, abban is maximálisan egyetértünk hogy azt szeretnénk elérni hogy az európai védelmi piac ez egy versenyképes piac legyen. én magam is örömmel nyugtázom hogy sikerült ezt a irányelvet megalkotni és sikerült átültetni még akkor is ha egyetértek azokkal a véleményekkel is hogy bár jelentős lépés volt de még vannak további lépéseink. természetesen imco szakbizottság tagjaként tudjuk hogy erős fregmentáció van ezen a piacon de azt is tudjuk hogy a túlszabályozásnak sincs helye ezen a piacon. egyetértek tribus professzor úrral aki azt mondta hogy praktikus lenne olyan szabályokat megalkotni ami lehetővé teszi a választás szabadságát például a közbeszerzések tekintetében hogy nylt eljárásról legyen szó tárgyalásos eljárásról legyen szó majd választanak az érintettek. egy szóval szükséges a szabályozás de nem kell túlszabályozásba gondolkodni és ezzel egy időben rendkívül nagy szükség van hogy a belső piacnak a kiteljesítését és kiteljesedését gátló valamennyi akadályt le tudjuk bontani vagy legalábbis határozott lépéseket tegyünk az akadályok lebontása érdekében amikor a jelentést megalkottuk akkor voltak nagyon fontos kérdések amelyekről óriási vita bontakozott ki. tribus professzor úr érintette de nem beszélt róla nálunk viszont nagy vita volt belőle ez az offseteknek a kérdése. mi is eképpen viszonyultunk hozzá ugyanakkor meghatároztuk azt a vonalat hogy minekután az offset a belső piac kiteljesedésének tjai e, mégis abban gondolkoznánk hogy lépéseket kell tenni annak érdekében hogy ezeket e, ki tudjuk e, vezetni. abban is egyetértettünk és szeretnénk is látni a közeljövőben a felülvizsgálat után hogy bár az európai unió egységes de hát vannak benne ahogy elhangzott norbert úrnak az előadásában vannak benne kicsik és vannak benne nagyok most nem finnországról beszélek de az unió tagállamai között is. akkor jó egy eh, politika legyen ez védelmi iparpolitika hogyha olyan hogy az európai unió számára közös ugyanakkor az egyes tagállamok igényeihez is eh, eh, igaztott ez az iparpolitika ennek érdekében is még lépéseket kell tennünk önmagában én is abban hiszek hogy büntetés helyett az ösztönzők a pozitv ösztönzők azok mindig eredményesek lehettek és mi is ezt fogalmaztuk meg a jelentésünkben a pozitv ösztönzőknek a előálltása a pozitv ösztönzőknek a felálltása az támogató lehet ezen a területen. még egyszer köszönöm az előadóknak a nagyszerű összefoglalóját és ez mindenféleképpen jó útmutató számunkra a következő jelentéshez. köszönöm elnök úr! Merci beaucoup. Euh, köszönöm szépen. Most a néppárti koordinátor csatlakozott hozzánk. András, van-e kérdésed vagy reakciód az elhangzottakra? Köszönöm szépen, elnök úr, mondja András Fab. Örülök, hogy ma délután erről a fontos témáról beszélünk a belső piac vonatkozásában. Elnök úr, Szívesen megragadom az alkalmat a szólásra, azt illetően, amit a szakemberek eddig elmondtak. Világosá kell tenni, hogy az Európai Parlament a tagállamoknál, és különösen a védelmi termékek esetében ez a helyzet, hogy azt tapasztaljuk, hogy a nemzeti biztonságot túlhangsúlyozzák a tagállamok. Néhány héttel ezelőtt itt az információs biztonsági hálózatok kapcsolatos anyagot fogadtuk el, és több hónapba telt, amíg a tagállamok arra az eredményre jutottak, hogy a globális digitális korszakban a nemzeti biztonságra való hivatkozás, hogy a cyberbiztonságról van szó, hát nem egészen helytálló. Persze a tagállamok számára a nemzetbiztonság egy központi kérdés, amit szuverén módon kell megoldaniuk, de a határokon átnyúló biztosítása során a digitális szolgáltatásoknak ugye egyre inkább növekszik a nemzeti biztonságok hálózatba szerveződés, erre figyelnünk kell, bizonyos dolgokat közösen hajtunk ugyanis végre. A prezentációk is megmutatták eddig, hogy sajnálatos módon nem jutottunk el erre a fokra védelmi termékek esetén, és ahogyan Gerbert Zidikó kifejtette, a belső piaci szakbizottságnak mindig az volt a véleménye, hogy a 296 os cikk kínál az együttműködés erősítésére lehetőséget, nem pedig a nemzetbiztonságot kell túlhangsúlyozni, és a védelmi termékek továbbra is csak a nemzeti biztonságra koncentrálódnak, és nagy érdeklődéssel várom a meghallgatás második részét. Elnök, köszönöm. A két előadónak javaslom, hogy egy-egy percben válaszoljanak, ha reagálni óhajtanak egyrésztről egyik a másik által mondottakra, valamint a két parlamenti képviselő kolléga reflexióira. Tribusz úr, óhajta kiegészítő megjegyzéseket tenni. Thank you. Um, one point I wanted to make regarding a, uh, a uh, quite an important feature of the... Köszönöm. Az első uh, hozzászólásra szeretnék uh, reagálni. Itt azt hangzott el, hogy büntetés helyett inkább ösztönzőkre lenne szükség. Az irányelv inkább abba az irányba mutat, hogy szankciókra van szükség. És van még egy pont, amiben nem sikerült megegyezésre jutni, ez pedig az, hogy a bizottság nem az egyetlen, amely nyomást gyakorol a tagállamokra, hogy tartsák be az irányelv követelményeit, hanem a nemzeti bíróságok is igen komoly nyomást fognak gyakorolni, ugyanis az irányelv helytelen alkalmazása őket fogja leginkább zavarni, hiszen a jogorvoslat lehetősége rákényszeríti majd a tagállamokat arra, hogy vagy felfüggesszék a közbeszerzési eljárást, vagy pedig kártérítést fizessenek. Ez egy igen fontos gondolat. A második hozzászólásra reagálásként azt szeretném elmondani, hogy nagyon örülök, hogy valaki ezt végre kimondja, ugyanis nem hangzik ez el elég gyakran túl sokszor eh, nagyobb hangsúlyt fektetünk a nemzetbiztonságra, és természetesen ez nagyon fontos, eh, de nem lehet ezzel érvelni a belső piac ellen. Én nagyra értékelem ezt a gondolatot, hiszen a szerződésben is szerepel, és az irányelvben is utalás történik rá. Mindig fennáll a lehetőség annak, hogy ezeket a jogszabályokat eh, félreértelmezzük, valójában itt nem nemzetbiztonságról van szó. Ön azt gondolom, hogy ez tehát nagyon fontos számunkra. Köszönöm. Monsieur Nordberg. Köszönöm. Nordberg úr, van-e néhány megjegyzése? Thank you, Chairman. Igen, köszönöm elnök úr, nekem is lenne néhány keresetlen gondolatom ezzel kapcsolatban. Először is azzal kapcsolatban, hogy nagyobb fokú együttműködésre van szükség a nemzetbiztonsági érdekek védelmeinek védelme érdekében. Szerintem a kettő nem mond egymásnak ellent. Nem egymást, két egymást kizáró szempont ez, hiszen a kormány szempontjából mindig vannak olyan konkrét területek, amelyek csak nemzeti cégekhez juthatnak. Ez a magja egy ország védelmének, de hát ez országról országra változik. Van ugyanakkor rengeteg olyan terület, amely nem esik ezen körbe, amely ezen kívül esik, és pontosan ezek azok a területek, ahol sokkal nagyobb együttműködés képzelhető el. Hadd hozzak egy példát erre. Pár évvel ezelőtt Finnország tankok beszerzését fontolgatta. Úgy éreztük, hogy vagy a jelenlegi flottát modernizáljuk, vagy a piacon vásárolunk. A harmadik lehetőség az volt, hogy egy másik kormányzattól felesleges eszközöket vásároljunk, Végül ez volt a messze a legolcsóbb megoldás. Megkaptuk azokat az eszközöket, amelyekre szükségünk volt, az érintett kormány számára, számára pedig fe, megszabadultak a feleslektől és pénzhez jutottak. Ez a védelmi irányelven kívül valósult meg, mert a kormányok közötti ilyen tranzakciók nem tartoznak ennek a hatája alá. Tehát előfordulhatnak ilyen esetek. Igen, mindig vannak alapvető védelmi érdekek, de a legfontosabb, legkényesebb területeken kívül is még bőven van lehetőség arra, hogy javítsuk az együttműködést. Köszönöm. Köszönöm, Norberg úr. Szinte szórakoztató, amit ön mond, valamint érdekfeszítő is, hiszen néhány órával ezelőtt szóltunk a körforgásos gazdaság, a megosztáson alapuló gazdaság elveiről. Hát itt a többlet mindenképpen jól kezelendő a tagállamok közötti együttműködésben. És nagyon érdekes azt látni, hogy még ezen témát illetően is a megosztáson alapuló gazdaság képbe kerül a védelmi termékek esetén. Tribus úr szólt a szankciók kérdésköréről, nem csupán a bizottság által szankciókról van itt szó, a bizottság döntett szankciókról nehezebb ezek alkalmazása. Viszont a bíróságokon a belső piac egészében tudjuk, hogy a szankciók egyik jellemzője ez a jó gyakorlatot támogatja, de néha itt rossz döntések meghozatalához vezethet, és nem szabad, hogy a perektől való félelem egy ilyen fontos mert rossz döntésekhez vezessen. Nagyon jó, hogy felhívta a figyelmüket erre a pontra. Most pedig eltérünk a második panelre, és ennek témája a transfer irányelv. Itt szintén két szakértő látogatott el, hogy szóljon hozzánk ide, itt délután. Thierry Nemzetközi Stratégia és Technológia Ügyek igazgató helyettese Franciaországban a Védelem és Nemzetbiztonság főtitkárságánál. Itt tehát a, a másik pedig Spencer Silvers, aki az Export Control Policy vezetője a Rolls-Royce-nál. Kelly, úr, megadom ennek a szót. Köszönöm, elnök úr. A francia oldalról próbálok egy első mérleget vonni. Egyrésztről azt illetően, hogy hogyan alkalmazzuk ezt a transfer irányelvet, és arról, hogy hogyan dolgozunk más tagállamokkal, illetve a bizottsággal együtt, ahogyan itt emlékeztettek is arra, azon, hogy jobban használjuk ezen irányelv eszközeit, és hogyan tudjuk jobban végrehajtani ezt a jogszabályt, hogyan tudjuk a nagyobb harmonizációt elérni a tagállamok között. Nos, a kezdetektől fogva Franciaországban úgy éreztük, hogy ez az irányelv valóban egyfajta kulcs jogszabály, amely ahhoz vezet majd, hogy jobban konszolidálódik az európai ipar a védelem területén, ez versenyképesebbé válik, mivel itt arról van szó, hogy megkönnyítjük a transfert az unión belül, tehát optimalizáljuk az ellátási láncot a védelmi ipar területén, ami egyébként egyre inkább transnacionális jellegűvé válik. Tehát itt arról van szó számukra és számukra, hogy lebontunk számos akadályt, amely 2009-ig létezett, és eh, amely az iparvállalatokra nehezedett administratív szabályzati, eh, szabályozási terhek formájában, amely nem tette lehetővé, hogy a beszerzéseket eh, fogalatosítsanak más beszállítóktól, Épp ezért nagyon fontos a védelmi technológiai ipar alapján a kifejlesztése. Tehát ez a transfer irányelv azt célozza, hogy ezt a helyzetet javítsa. Franciaországban két dolgot tettünk. Egyrésztről teljes mértékben végrehajtottuk ezt az irányelvet 2012-ben, hiszen természetesen át kellett ültetni ezt nemzeti jogrendszerünkbe, és ugyanakkor arra is kihasználtuk, hogy az export ellenőrzési rendszerünket a fegyverek tekintetében korszerűsítsük. Erre nem lettünk volna kötelezve az irányelv értelmében, de így módon a két műveletet együtt hajtottuk végre, és egy mélyreható reformot hajtottunk végre a rendszerünkben, a hadi anyagok exportját illetően. Egy előzetes engedélyről van itt szó az export előtt, ezt egyszerűsítettük, és egységes engedélyezési rendszert alakítottunk ki, amely az iparvállalatok számára lehetővé teszi, hogy engedélyt, egyszerűsített engedélyt kapjanak administratív szempontból. Ugyanakkor közzétettünk, vagy egy tucatnyi általános engedélyt, tíz iparvállalat pedig tanúsítatta magát a 48 közül, a, melyekhez a bizottság felhívást intézett. A tanúsítás az az eszköz, amely lehetővé teszi, hogy végrehajtsuk, hiszen egy tanúsított vállalat az, amely képes erre, hogy beszerzéseket fogalatosítson engedélyszerzés nélkül minden egyes alkalommal. Az összes felszerelést illetően az alvállalkozó vállalkozások esetében, akik az ellátási láncban helyezkednek el Európában, tehát azok, akik regisztráltatták magukat azon országokban, ahol működnek, és aztán különféle kötelezettségek nélkül lehet exportálniuk ezen vállalatoknak a tanúsított vállalat irányába. Már elhangzott, de megállapíthatjuk most egy első időszak után, mióta működik az irányelv, hogy itt ellentétes mérleget vonhatunk. Sok tagállam beszélt a felelősségről, olyan mérleget vonhatunk, hogy az irányelv minden eszközt megad nekünk, amikre szükségünk van. Ezek erőteljes eszközök, de jelenleg nem használják ki őket kellőképpen, mert hiányzik még a harmonizáció a tagállamok között. Mindez könnyen megmagyarázható, hiszen a különböző tagállamok nem tudták feltétlenül végrehajtani az irányelvet ugyanazzal a gyorsasággal, vagy nem tudták átültetni nemzeti jogrendszerükbe ugyanolyan gyorsasággal, ez tehát megmagyarázható. Itt ugyanis le kellett mondani az akadályokat, és némileg ennek az útnak a felénél vagyunk. Amit megpróbálunk megtenni, az, hogy először a keret megállapodás, az elői tagállamaival dolgozunk együtt, Németország, Franciaország, Nagy-Britannia, Olaszország, Spanyolország és Svédország ezek az országok, hogy néhány javaslattal éljünk, és ezt követően együtt dolgozunk a bizottsággal és a 22 másik tagállammal, és ez a módszer elég jól működik. Ezt az első szakaszban tettük 2015. januárja óta, ahogyan a bizottság is emlékeztetett erre korábban. Az egyik első dolog, hogy itt arról van szó, hogy megerősítsük az általános engedély kihasználását, ennek tartalmát harmonizáljuk a tagállamok között. Számos javaslattal értünk, itt két általános engedély van, az egyik a haderőkre irányul, a 28 EU-s tagállamban, a másik pedig a tanúsított vállalatokra irányul, hiszen a tanúsított vállalat az egyik legfontosabb eszköze az irányelvnek. További eszmecserére van szükség a tagállamok között, nagyobb átláthatóságra, bizalomra van szükség, hogy harmonizáljuk listáinkat, és vonzóbbá kell tennünk az eszközöket, amelyeket az irányel biztosít számunkra, így az általános engedélyt és a tanúsítást. Egy utolsó dolog, és ne haragudjanak, ha ez némileg technikai jellegű, az ESZDI képviselő is el fogja ezt mondani, az iparnak egy olyan módszere van szüksége, amely könnyebben kategorizálhatóvá teszi a védelmi tárgyakat, termékeket, hogy egy adott termék kifejezetten katonai célra van-e tervezve. A tagállamok is dolgoznak egyébként ezen, fontos tehát előrelépni a Special Design for Military Use definícióját, illetve 2015. januárja óta folytatjuk az elemzést a bizottsággal és a 22 tagállammal. A bizottság nagyon fontos munkát végzett, hogy irányítsa ezt az elemzést. Kilenc szemináriumot szervezett, és az első szakaszban ez lehetővé tette számunkra, és azt hiszem ez egy fontos eredmény, tehát eznek már egy éve, hogy harmonizáljunk egy listát azon termékeket illetően, amelyek most közösek a 28 tagállamban, ez valóban hiányzott azelőtt, tehát két általános engedély, a hadierők és a tanúsított vállalkozások tekintetében. Ez egy nagyon fontos előrelépés. A második szempont, ami még dolgoznunk kell, és az elői tagállamai egy közelmúltbeli javaslatot is tettek, amin most a 22 tagállam, a másik tagállam és a bizottság dolgozik, mégpedig a reexport feltételek meghatározása az unión kívülre. Harmonizálni és könnyíteni kell a termékek forgalmát az EU-n belül, és azt is meg kell könnyíteni, ezeket lehessen exportálni a harmadik országok felé. Itt fontos egyenlőtlenségek állnak fenn a különböző tagállamok általi gyakorlatban a e tekintetben. Nos, ez a munka, amin most dolgozunk a bizottsággal és a tagállamokkal, amik, mióta megvetítek ezen első alapokat, a közös listát illetően a tanúsított vállalatok és a fegyveres erők tekintetében most harmonizáljuk a reexport feltételeket, és az egyik elképzelésünk az, hogy hozzunk létre egyfajta whitelistet, egy fehér listát a bizalmat élvező országok tekintetében az EU-n kívül, amelyek felé lehet exportálni az összes termékünket, amelyek az általános engedély hatája alá tartoznak. És aztán van egy második szempont, továbbra is dolgoznunk kell a Specially Design for Military Use fogalmon. Ehhez egy metodológiára van szükségünk, amely alkalmazható az iparvállalatok részéről, és érdekes cserét folytattunk az USA-val, mely az export control folyamata során létrehozott egy eljárást, ami hasonló a miénkhez. Az összes eljárás, ami az USA-t a rendszer megreformálására vezette, annak a célja persze az, hogy az ipar versenyképességét javítsuk. Az utolsó dolog, amin dolgozunk, az az, hogy javítsuk a tanúsítás vonzerejét a vállalatok számára, hiszen a vállalatok gyakran, ahogyan a bizottság képviselő is elmondotta, úgy tartják, hogy a tanúsítás folyamata túl költséges, túl hosszú, túl sok administratív teherrel tűzdelt, erre tehát megoldást kell találnunk. Végezetül láthatják, hogy a transfer irányelv eszközei nagyon lényegesek szerintünk, hogy lebontsuk az akadályokat az európai ellátási láncban, és megvessük az európai védelmi apar alapjait. Az utolsó dolog, ami hiányzott, egy teljes harmonizáció a tagállamok között, és a jobb felhasználása ezen eszközöknek számos fontos előrelépés történt két éven belül, két év óta, hogy ehhez elérjünk ez a célhoz. Persze még ma várnak ránk feladatok. Úgy vérjük, hogy amint befejeztük ezt a ö, folyamatot, ennek előnyeit majd élvezhetjük, ami előnyöket tehet a transfer irányelv kínál. A 2016. júniusi Védelmi Tanács, illetve a bizottság folyamata, amely egy európai védelmi cselekvési terv kidolgozására irányul, majd lehetővé teszi, hogy ezen előnyöket azonosítsuk, amelyek ezen irányából adódnak. Köszönöm. Merci beaucoup, Monsieur Carrier. Köszönjük szépen, Carrier úr. Azt szeretném mondani, hogy talán a következő hozzászóló eh, válaszolni is eh, tud erre. A vállalkozók eh, közepesen érzékenyek erre a helyzetre, tehát nem ugyanaz a reakció függően a vállalkozás mértékétől. Spencer Silversé a szó. Thank you and good Köszönöm szépen, üdvözlök mindenkit. Én az légi és űriparágat képviselem, és erről fogok beszélni ebből a szemszögből. Négy területet szeretnék most megvizsgálni, a végrehajtás, a gyengeségek, a pozitív fejlemények, illetve hogy mit lehetne még javítani. a gyakorlatban való átültetés mostanáig meglehetősen lassan haladt előre, ennek több oka is van. A legtöbb tagállam esetenként vizsgálta az összes transfert, és egyesével bocsátott ki engedélyeket. Globális és általános engedélyeket is használtunk, amelyek több transfert is lehetővé tesznek, de újra és újra ugyanazt az eljárást kellett lefolytatnunk. Némi időbe tett hozzászokni a globális és az általános engedélyekhez, és nemzeti szinten nem volt elég információ, ami rendelkezésre állt volna az irányelvről. Míg a legtöbb tagállam nyilvánosságra hozta a jogszabályait, kevesebben alkottak részletes szabályokat, vagy léptek párbeszédbe az iparággal. Az irányelv egyik legfontosabb eleme volt az igazolt vállalatok bevezetése. Az export engedélyek feltételét képezték a transferengedélyeknek. Az általános licenszer rendelkező cégek kapcsolódó engedéllyel is bírtak. De csak néhány tagállam vizsgálta a vállalkozások megfelelőségét, és ezzel párhuzamosan sok tagállamnak egy értékelési rendszert kellett létrehozni, és ez is időbe telt. Végül pedig azt is ki kell jelenteni, hogy mostanáig a legnagyobb buktató az általános transfer engedélyek területén való láthatatlanság volt. Míg az általános transferengedélyek bevezetése előrelépést jelentett a bizottság adatbázisában. A tagállamok az általuk kibocsátott licenszeken ezt ö, szerepeltették, és az engedélyek kibocsátási módja korlátozta azt, hogy azokat mennyiben tudták kihasználni. A gyengeségek területén négy területet szeretnék kiemelni, amelyet én azonosítottam. Először is, míg az EU-n belüli transferek adminisztrációja is nagyon fontos, a határainkon kívülre kell tekintenünk és megvizsgálni a transferrendszer hatásait a tágabb nemzetközi kontextusra. A transferek ellenőrző rendszerét párhuzamosan kell megvizsgálni az export kontrollrendszerével, illetve a legnagyobb kereskedelmi partnereinkével. Úgy gondoljuk, hogy a tagállamoknak szorosan együtt kellene működniük a bizottsággal és a parlamenttel annak biztosítására, hogy a saját hatáskörében mindenki az irányelv mentén munkálkodik, illetve hogy az export ellenőrző rendszer kellően szilárd és figyelembe veszi a nemzetközi kötelezettségeket, vállalásokat, és ezen kívül intelligensen tud reagálni, valamint figyelembe tudja venni a kockázat és a hatékonyság kérdéseit. Másodszor számos tagállam nagyon sok hangsúlyt, nagyon nagy hangsúlyt fektetett az újra exportálás korlátozására. Ez vonatkozott az alkatrészekre is, amelyet más tagállamban építettek volna be. Harmadszor a tanúsítási folyamat nagy terhet rót a cégekre és a hivatalokra egyaránt. Érezhető az is, hogy minden tagállamban más volt a szigorúság mértéke. Egyetlen vállalat számára sem volt igazán ösztönző a tanúsítvány megszerzése, hiszen az általános engedélyeket ez nem befolyásolta, így a más tagállamban lévő beszállítók már nem tudták ennek az előnyét élvezni. A tagállamok meglehetősen nehezen tudták az egyedi globális engedélyeket megszerezni, és így a vállalatok nehezen tudták kihasználni a tanúsítás előnyeit. És azok a cégek, amelyek több mint egy tagállamban rendelkeznek székhelyel, sokszor nem voltak tisztában azzal, hogy milyen transfer engedélyekre és exportengedélyekre van szükség. Ennek részben az volt az oka, hogy nem volt egyetértés abban, hogy mit jelent a katonai használat, és erről is hamarosan beszélni fogok. Ami a pozitív fejleményeket illeti, az irányelv segített a tagállamoknak abban, hogy megszabaduljanak az egyéni engedélyektől, és ez csökkenti a vállalatokra rót adminisztratív terhet, és lehetővé teszi, hogy más feladatokra csoportosítsuk az erőforrásokat. Az általános és globális licencek területén egyénileg és kollektív szinten is el kellett gondolkodni azon, hogy mi, mi számít érzékeny és nem érzékeny védelmi elemnek. Mind a két típust kezelni kell, de más feltételek vonatkoznak ezek transfereire. Harmadszor az export és transfer ellenőrzés egy hatékony uniós ellenőrzési rendszerbe illeszkedik. Csak a hatékony párbeszéd és együttműködés révén tudják a kormányok biztosítani azt, hogy a végrehajtást valóban mindenfél megértette. Végül pedig szeretnék rávilágítani néhány olyan pontra, ahol még ráfér a rendszerre javítás. Az ipar úgy gondolja, hogy nem, nem szabadna, hogy olyan engedélyekre legyen szükség, amelyeket az Egyesült Államokra kiróttaknál kevésbé kedvezőek. Gondoskodni kellene arról, hogy az európai ipar nem kerül hátrányba az Egyesült Államokba irányuló export szabályokkal párhuzamosan. Másodszor nagyon fontos, hogy közösen értelmezzük, hogy mit jelent a speciális igényekre tervezett elv, és ezt bele kellene vezetni az irányelvbe is. Az Egyesült Államok saját definíciót alkalmaz az export ellenőrzési szabályaiban, ami ahhoz vezetett, hogy több alkatrész már nem minősül speciálisan tervezetnek, és ezek már nem tartoznak az engedélyköteles körbe, és más hasonló alkatrészeknek pedig még mindig engedélyre van szükségük. Annak a hiánya, hogy az Unió közösen határozta volna meg az értelmezést, különbségeket okoz. Azt javasoljuk, hogy a tagállamok közösen és gyorsan találják meg eh, ennek eh, a fogalomnak a jelentését, és így tudunk olyan eh, export ellenőrzési rendszert felállítani, amely a védelmi termékekre is érvényes. Az amerikai definícióval legalábbis összeegyeztethető meghatározásra lenne szükség. Az általános transfer engedélyek harmonizált megközelítését támogatjuk, ideértve a használat feltételeit is. Az érzékeny alkatrészeket külön meg kell jelölni, és szabad mozgást kellene nekik adni az unión belül az általános transferengedélyek keretében. Ezeket a tanúsított cégek egész Európában használhatnak. Oda kell figyelni, hogy az integrált részekre vagy pót alkatrészekre ne vonatkozzanak kiegészítő szabályok. Végül pedig, ha már beszéltem a tanúsítványa rendelkező cégekről, ezt kimondhatjuk, a jelenlegi formájában ez a rendszer nem működik. Alapjaiban kell átalakítani ezt a rendszert, és csökkenteni kell a terhet, harmonizálni kell a minimális belső követelményeket minden cégre vonatkozóan, nem csak a rendszer integrátorok tekintetében, amelyek jelenleg a középpontban állnak. Azért kell ezt elmondanunk, mert úgy gondoljuk, hogy a védelmi iparág cégeinek szintén komoly megfelelési követelményeknek kellene megfelelniük, és ez a termékportfóliókon is segítene. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Silvers úr, az ön szavait mindenki egy világos, struktúrált és rendkívül konkrét előadásként értelmezte, és azt hiszem, hogy az európai ipar képviseletében is szólt, a védelmi ipar képviseletében. Gál Perc asszonynak adok szót, aki bizonyosan sok értékes tanulságot leszült ezen két előadó prezentációiból. Köszönöm szépen, köszönöm szépen elnök úr, és köszönöm újra az előadóknak ezt a nagyon értékes és kiválóan és tisztán megfogalmazott üzenetet amit az előadásukkal közöltek. igen valóban amikor a transfer irányelvet megalkottuk akkor abból indultunk ki hogy az a cél hogy optimalizáljuk az ellátási láncot úgy hogy a lehető legnagyobb mértékben le tudjuk bontani az adminisztratv akadályokat és ezzel egy időben biztostani szerettük volna azt legalábbis a keretét eh, mindenféleképpen hogy mindenki számára minden tagországban eh, egyenlő versenyfeltételek és együttműködési körülményeket eh, lehessen kialaktani. vagyis ez valójában egy eszköz és a feladat az hogy ezt az eszközt megfelelően tudjuk használni. nos az előadások is rámutattak arra hogy vannak eh, olyan területek ahol javtásra sőt tisztázásra van szükség hogyha ezt az eszközt megfelelőképpen eh, eh, szeretnénk használni. én is ki szeretném emelni a tanústott vállalatoknak a fontosságát de az egész tanústásnak a problémáját is. nem véletlen hogy a vállalatok meggondolják azt hogy vállalják e ezt a tanústási folyamatot hiszen mint ahogy láttuk az előadásokból is nem biztos hogy ennek az előnyét egyértelműen tudják használni úgyhogy itt valójában jó lenne hogyha valami tisztázást tennénk. én azt gondolom hogy az erőforrásaink szűkösek jelenlegi pénzügyi keretben de szerintem a jövőben is egészen biztos ezért én azt szeretném látni képviselőként hogy a kutatás fejlesztésben befektetett eh, források eh, nem csak direkt módon a védelmi eh, területen tudnak hasznosulni hanem áttételesen tudjuk használni a mindennapi életben. E, ehhez azonban az szükséges hogy bizonyos tisztázásokat e, megtegyünk amire az előadók is felhvták a figyelmet az érzékeny és nem érzékeny védelmi elemek e, vonatkozásában például ezt tökéletesen meg tudjuk tenni. én akkor vagyok képviselőként nyugodt ha azt látom hogy mind a twenty eight tagállam számára ez egyértelműen előnyel fog járni ennek az irányelvnek az alkalmazása látom hogy valóban lassú ez a folyamat valóban nem egyformán ültetik a tagállamok át sőt eseti eh, vizsgálatok vannak eh, nyilvánvaló itt eh, lépéseket lehet tennünk azonban annak a célnak kell szemünk előtt lebegni hogy ilyen forrásinvestció mellett az európai uniónak az ipara nem kerülhet hátrányba az amerikával szemben és itt még vannak tennivalóink. fölhvta az előadó a figyelmet amivel maximálisan egyetértek hogy olyan definciókat kell alkalmaznunk és a mi felelősségünk is hogy ezt megfelelően ki tudjuk alaktani ami ezt biztostani tudja. úgyhogy én újra megköszönöm az előadóknak a számomra hozzáadott értékét ehhez a, a területhez egyfajta munícióként fogom használni a következő jelentéshez. köszönöm szépen! Merci beaucoup, Andreas. Köszönöm, András Schwab következik. Köszönöm, elnök úr. Természetesen nem büszkélkedhetem olyan sok szakértelemmel, mint az előttem szóló. Ennek ellenére szeretnék egy kérdést feltenni az én szemszögemből a két előadónak, mert a finn védelmi minisztérium képviselője joggal utalt arra, hogy nem lehet olyan egyszerűen hangsúlyozni, hogy a nemzeti érdek túlhangsúlyozása végül akadályokhoz vezet a belső piacon. A legutóbb utolsó előadás az MSZD képviselőjétől még világosabb tette, hogy ezen a területen nemzeti akadályokkal van dolgunk, amelyek nem kizárólag valamiféle egyértelmű politikai szándékra vezethetőek vissza, hanem sokkal inkább gyakran a tagállami hagyományokhoz köthetőek, és bizonyos nehézségeket okoznak. Saját országomra gondolok, Németországra, amely nagyon nehezen exportál katonai termékeket, és ezáltal német vállalatok nagy nehézségekkel küzdenek, hogyha a belső piacokon akarnának részt venni. Noha nagyon sok előnyük lenne ebből, de ezek sajnos csökkennek, mert Németországban a részegységek tekintetében olyan követelmények vannak, hogy előzetes engedélyhez kötött ezek további felhasználása a harmadik országokban. És ezáltal a piac nyilván zsugorodik a német vállalatok számára. Kérdésem a francia előadóhoz és az ipar képviselője számára, hogy az önök szemszögéből eh, milyen akadályokkal kellene az európai politikának elsősorban foglalkoznia, hogyha el akarjuk érni, hogy ez a korábban nagyon nemzeti orientált eh, ipar összenőjön európai szinten, és ez szinergiákat jelentsen az Európai Unió számára, amit igencsak kívánatosnak tartanánk. Merci. Donc, euh, je vais... Euh, Köszönjük szépen. Most a két panel tagunknak fogok szót adni, hiszen érkeztek újabb kérdések, és én is szeretnék még egy kérdést hozzáadni, hiszen Silvers úr szerette volna egységesen értelmezni a specially designed fogalmát, illetve Carlier úr szintén beszélt arról, hogy Franciaország hogyan lépett előre. Az lenne a kérdés, hogy a specially designed Franciaországban mit jelent, miben tér el más országok hasonló fogalmaitól, illetve kérem, hogy válaszoljanak a képviselők által feltett kérdésekre is. Merci beaucoup, monsieur le président. Köszönöm, elnök úr, hogy visszatérjek a különböző pontokra, Nos, itt azt hiszem megállapíthatjuk az irányelv alkalmazását illetően, hogy léteznek az eszközök, de ezeket nem használják ki harmonizált módon a tagállamok. Ezt a megállapítást valamennyien osztjuk. Megpróbálunk dolgozni azon, hogy előre lépjünk ezen az úton, és meghatározzuk a közös listákat a felszerelések tekintetében, az országok tekintetében, amelyek felé reexportálni tudunk, hogy legyen megállapodás az eszközöket illetően, amelyekre az irányelv lehetőséget ad. Ugyanis amikor meghatároztuk ezt a közös listát, akkor ugye itt azt látjuk, hogy az eszközöket nem alkalmazzuk. Ezt tesszük, hogy ezen dolgozunk most, és két évvel ezelőtt két éve jelentős előrelépéseket tettünk ezen az úton. Ami azt a kérdést illeti, amely az akadályok irányult, amelyekkel foglalkozni kell, hogy a védelmi iparnak európai szinten egy lendületet adjunk. Nos, azt hiszem, hogy az ipari konszolidáció területén az export engedélyek szabályait harmonizálni kell. Vannak példák csoportok konszolidációjára vonatkozóan Franciaország, Németország, a kanto, művelet, a Kraus Maffei, és volt egy nagyon erős támogatás a francia és a német állam részéről ezen konszolidáció irányában. Nos, mindezt át kell váltani a védelmi termékek export politikájának harmozált szabályai is. Vagy ott vannak a lő fegyverek exportjai, a Van Media művelet, és a britekkel dolgozunk együtt, hogy harmonizált engedélyeket dolgozzunk ki a közös felszerelések tekintetében. Tehát ez egy plusz alkalmazási keret azt illetően, hogy az irányelv eszközeit hogyan tudjuk alkalmazni. Ugye beszéltünk itt egyedi engedélyekről, általános engedélyekről, de vannak átfogó engedélyek is. Ez szintén egy olyan eszköz, amelyet sokat használnak, használtak Németországban, és az lehetővé teszi azon termékek meghatározását, amelyekre exportjára lehetőség van, vagy cseréjére, akár együttműködési programok keretében, több európai állam részvételével, akár pedig iparkonszolidáció keretében. Ez szintén egy olyan eszköz, amiről nem szabad megfeledkeznünk. Az utolsó kérdést illetően a speciális dizájnra vonatkozóan azon az úton járunk, amiről ön szólt, elnök úr, egy európai koncepciót akarunk kidolgozni ezen fogalmat illetően. Ez német kollégánk kezdeményezése volt az eloi keretében. Elkezdett dolgozni egy olyan módszeren, amelyet egyszerű módon lehet használni az iparvállalatok részéről. Ez elég közel van az USA koncepciójához ezen a területen. Visszatérve Silver úr megjegyzéséhez, azt hiszem, hogy nincsenek nehézségek, belértve azt, hogy ö, ö, az USA-val megvizsgáljuk, hogyan lehet alkalmazni az európai koncepciót, illetve az amerikai koncepciót. Itt már az első összevetéseket, összehasonlításokat végrehajtottuk, az alkalmazás elég közeli, nem ugyanaz a katonai anyagok tekintetében a lista, lehet némi alkalmazási eltérés az amerikai koncepcióhoz képest, de Silvers urat szeretném biztosítani arról, hogy az a célunk, hogy ez operatív legyen ez az eszköz, és egyszerű, harmonizált módon lehessen felhasználni az e- európai iparvállalatok részéről. Köszönöm. Köszönöm. Nem hiszem, hogy óriási különbségek, véleménykülönbség lenne közöttünk a tekintetben, hogy honnan indultunk és hova szeretnénk eljutni. Ez már önmagában is biztató. Ha nem bánják, akkor én is az akadályok felől közelítenénk a kérdéshez, ahogy azt a francia kollégám említette, az európai ipar konszolidációjáról beszélünk, és egy cégen belül például a különböző tagállamban lévő gyárak között kezdjük felosztani a munkát, akkor nagyon fontos, hogy az engedélyeztetési szabályok és eszközök lehetővé tegyék, hogy ez a fajta munka megosztás zökönömentes legyen hogy tényleg úgy tűnjön, mintha ez az adott ország csak egy tagállamban gyártana és működne. Ha ez nem így működik, akkor nagyon komoly akadályok nehezítik ezt a fajta konszolidációt, amit eleve nem szerettünk volna. Megnyugtató, hogy az MBD ár tekintetében például ugye az Egyesült Királyság és Franciaország között már most is van ilyenfajta együttműködés. A specially designed, a külön bizonyos célra tervezett termékek esetében a tagállamokkal meg kell vizsgálni azt, hogy hogyan lehet ennek a végrehajtásán javítani a kényes és nem kényes termékek szétválasztása terén például az elmúlt években nagyon komoly munkát végeztünk el. A hitelesítési folyamattal kapcsolatban, hogyha visszatérhetek erre, nagyon érdekelne, hogy hogy haladnak, hogyan haladnak a, a, a, a az eszmecserék, az egyeztetések ez ügyben, hiszen célunk az, hogy mindenkinek a kedvében járjunk ez ügyben. Köszönöm szépen. Nagy örömmel konstatálom, hogy valóban van ilyen párbeszéd, és az működik is a különböző partnerek között. Mondhatjuk, hogy szinte gyümölcsözőnek is nevezhetjük ezt. A harmadik részéhez érkeztünk el ezzel a meghallgatásnak. Meg is adom a szót valakinek, aki az Európai Védelmi Ügynökségtől érkezett, Tárja Jakkola, ugyanis helyettes igazgatója az Európai Szinergia és Innováció e, osztálynak, és azt hiszem, hogy nagyon jól össze tudja majd foglalni az, elő, az eddigieket is a tekintetben, hogy a belső piac szabályozása a védelmi kapacitások terén pontosan uh, hogyan is el. Köszönöm, parancsoljon, uh, Jakkola asszony. Mr. Chair, thank you very much. And... Elnök úr, köszönöm szépen. Először is szeretném a hálámat kifejezni azért, hogy eljöhettem és beszélhetek itt a szakbizottságban. Hadd kezdjem azzal, hogy egy egyértelmű dolgot ismételek el. Az európai védelmi piacot miért tördelnénk szét még inkább? Ahogy mindannyian tudjuk, egy egészséges és versenyképes európai ipari bázisra van szükség, ez pedig csak akkor jöhet létre, hogyha a védelmi piac jól működik. Ennek a piacnak különféle dimenziói vannak, ezekből én hármat szeretnék megemlíteni. Először is a jogi dimenzió, ez azt a két irányelvet eh, jelenti, amely a belső piacot szabályozza. Erről ma itt vitatkozunk. Aztán itt van a politikai eh, dimenziója is a védelmi piacnak. Fel kell ismernünk és meg kell értenünk, hogy a védelmi eszközök közbeszerzése nem csak kereskedelmi tranzakció, hanem politikai eh, vonatkozásai is vannak. Ezen kívül az ellátás és az információ biztonsága nagyon fontos ebben a kontextusban, ezért a védelmi célú közbeszerzés nem csak arról szól, hogy mit veszünk, hanem arról is, hogy kitől. Harmadszor, és talán ez a legfontosabb, a védelmi célú közbeszerzés biztosítja Európa és a polgárai biztonságát, és természetesen ez létfontosságú amikor a közbeszerzésről és a piacról beszélünk. Hozzászólásom eh, címe a belső piac eh, szabályainak kihatása a védelmi eh, kapacitásokra. Ez arra mutat rá, hogy a jelenlegi irányelv végrehajtása mennyire fontos. Ez a biztonsági célú közbeszerzés, illetve a másik irányelvről is szól. Az irányelv teljes és koherens megvalósítása rendkívül fontos, és ennek a hatásait is fel kell becsülni. A vonatkozó jelentések jelenleg is készülnek, és 2016-ban a parlament is beszélni fog még erről, mi pedig érdeklődéssel várjuk ezt. Hadd koncentráljak most néhány olyan kérdésre, amelyel a mi tagállamainkkal is tárgyaltunk. A védelmi és biztonsági célú közbeszerzésről szóló irányelvvel kapcsolatban a szakértők már rávilágítottak néhány elemre. Először is, hogy hány közbeszerzési eljárás tartozik az irányelv hatája alá. A korábbi alacsonyabb számok vagy az átültetés késlekedése miatt lehetnek, vagy a 2009 utáni csökkenő védelmi költségvetések miatt. De sokkal kevesebb volt a közbeszerzési eset. Jó a bizottságtól azt hallani, hogy eh, itt eh, jó irányba haladnak eh, a dolgok, és természetesen ezt hosszabb távon nyomon kell követni, hogy láthassuk, hogyan alakul az átültetés. Másodszor egyes konkrét javaslatok is kihívásokat támasztanak. Mind a szerződést, szerződő hatóságok, mind pedig az ipar számára kihívást jelentenek ezek. Fontos, hogy ezek a szabályok a határokon átnyúló piachoz való hozzáférés könnyítését érjék el, különösen kis- és középvállalkozások számára. A bizottság KKV-khez való piaci hozzáférési csoportjában mi is megfigyelők vagyunk. Harmadszor a határon átnyúló tranzakciók száma. Ezt részletesebben kellene elemezni, így érthetnénk csak meg a háttérben meghúzódó okokat és ennek fényében várjuk a bizottság jelentését is, reméljük, hogy az majd jobban megvilágítja ezt a kérdést. Negyedszer pedig, ahogy a professzor már elmondta, talán kis korai még messze menő következtetéseket levonni. Általában 5-10 évre van szükség ahhoz, hogy egy irányelvet teljes mértékben alkalmazni kezdjenek. Ebben a kontextusban az IDA e egy előzetes értékelést készített, a védelmi együttműködés, illetve az irányelv kapcsolatáról. Ennek az előzetes értékelésnek az eredményét megosztottuk és megtárgyaltuk a tagállamainkkal is, és ez annyit mondott ki, hogy úgy tűnik, az irányelv nem támaszt közvetlen akadályt az együttműködés útjában. Ha a tagállamok nem működnek együtt, annak inkább az lehet az oka, hogy más elemek és okok is felmerülnek, de nem konkrétan az aludás mondanék néhány szót a jövőről is. Ahogy korábban is elmondtam, a védelmi célú közbeszerzésnek az a célja, hogy védelmi berendezéseket, platformokat, rendszereket szerezzen be, amelyek Európa biztonságát és a polgárok biztonságát is szavatolják. Figyelembe véve a biztonsági környezetben nemrég bekövetkezett változásokat és a tragikus párizsi, valamint brüsszeli eseményeket, meg kell vizsgálni, hogy egy olyan jogi eszköz, amelyet 2009-ben fogadtak el, teljesen más biztonsági környezetben, még mindig rendelkezik-e a szükségesen rugalmas eszköztárral a ma, mai gyorsan változó világban. Hosszabb távon a potenciális fejlemények fényében a klasszikus irányelv ihletként szolgálhat, különösen a gyakorlati megvalósítás kapcsán, így lehetne javítani a védelmi célú közbeszerzés hatékonyságát. Röviden beszélnék még a 2009-es védelmi csomag egyik fontos eleméről, az ICT irányelvről. Ennek a nemzeti szintű megvalósítása a legtöbb esetben nem az IDA e, részvényesei, vagyis a, a védelmi minisztériumok égisze alatt zajlik, hanem más, például gazdasági vagy külügyminisztériumok felügyelete alatt. Ez korlátoz azt, hogy az idén mennyire tud itt tevékenykedni. Ugyanakkor egyértelmű a kapcsolat az ellátás biztonsága és az ICT irányelv között. A védelmi célú áruk beszállítása a versenyképesség függvénye is, és ez nagyon pozitívan hathat az ellátás biztonságára Európában. Ez a határokon átnyúló közbeszerzést és a biztonsági célú közbeszerzés irányelv végrehajtását is segítheti. Mi az európai ellátás biztonságra törekszünk, és ezért nyomon követjük a fejleményeket európai és bizottsági szinten is. Az Európai Bizottság eredményeit már megtárgyaltuk a mai napon. Ezért ehhez nem is kell semmit hozzátennem, nem is szeretném ismételni a már elhangzottakat, de egyértelmű, hogy a tagállamok eltérő mértékben valósították meg az irányelv rendelkezéseit, és emiatt még nem értük el a maximális potenciált. Az általános transfer engedélyek különösen kevéssé kihasználtak. A tagállamok más-más feltételeket támasztanak ezek kibocsátásához, a bizottság pedig jelenleg is azon dolgozik, hogy az ICT irányelvet teljes mértékben és koherensen ültessük át. Ez segít majd nekünk ezen kérdések elemzésében és megoldásában. Nagyon pozitívan értékeljük azt, hogy a bizottság konzultációt kezdeményezett a tagállamokkal, és megcélozta azt, hogy harmonizált megközelítést alkalmazzanak a nemzeti megvalósításkor, különben, különösen az általános transferengedélyek ügyében. Ahogy korábban is elhangzott, a következő kulcsfontosságú lépés a végrehajtási jelentés lesz, amelyet az Európai Bizottság készít majd el. Természetesen mi is készen állunk arra, hogy mind a bizottságot, mind a tagállamokat támogassuk ezen a területen, mind eközben teljesen tiszteletben tartjuk majd mindenkinek a szerepét és felelősségi köreit. Köszönöm, elnök úr, ennyi volt a rövid hozzászólásom. Euh, Köszönöm, asszonyom. Nem tudom, mennyire volt rövid, de mindenképpen gyorsan beszélt, hát jól megérthettük az üzenetét. Gál Perc javasolnám, hogy válaszoljon önnek, és talán általános megjegyzéseket is tegyen, hiszen a meghallgatás végére érkeztünk ezen témát illetően, tehát talán az egész délután lezáró megjegyzését is megteheti asszonyom. Köszönöm szépen. Szeretném megköszönni a, a panel témáját, az utolsó panel témáját is. Valóban a közbeszerzések, a védelmi közbeszerzések és azoknak a megfelelő és fontos, pontos szabályozása létfontosságú számunkra, úgyhogy eközben az egyenlő versenyfeltételeket is biztostani tudjuk. engedje meg elnök úr hogy mielőtt a záró megjegyzésemet megtenném azért mégiscsak közbeszerzések témájába egy kérdést is feltegyek ugye ez az irányelv konkrét intézkedéseket is tartalmaz a központi beszerző szervekre vonatkozóan amely lehetővé teszi azt hogy a tagállamok az új szabályokat közös közbeszerzés esetén is alkalmazzák. én azt gondolom azt is gondoltam korábban is erről hogy ez egy nagyon fontos pont például ezt tökéletesen lehet alkalmazni az európai védelmi ügynökség révén. egyetértek azzal hogy a tagállamoknak minden tőlük telhetőt meg kell annak érdekében is tenni hogy a lehető legnagyobb mértékben tudjuk fokozni a méretgazdaságosságot és teljes mértékben javunkra tudjuk fordtani az unió egész területére kiterjedő együttműködés előnyeit. a kérdésem az lenne hogy alkalmaztuk e már volt e precedens az elmúlt években a tekintetben hogy tudunk egy ilyen közös közbeszerzést alkalmazni és engedje meg elnök úr először megvárjam a kérdésre a választ utána pedig megtegyem a záró megjegyzéseimet. Vous avez posé une question? Kérdést tett föl, amire választ szeretne kapni, ez jó, ugyanis azt javasolnám a bizottságnak, hogy vegye vissza a szót. Simán asszonynak el kellett hagyni a termet, mert más kötelezettségei voltak, de lenne valaki más a bizottság részéről, aki helyette fel tud szólalni. Vagy talán ön tud válaszolni az utolsó kérdésére Gálperc asszonynak. Uh, Köszönöm szépen. Én vagyok a közbeszerzésért, a védelmi közbeszerzési irányelvért felelős osztály vezetője. Hát nincsenek világos eh, példák eh, erre, vagy legalábbis túl sok, de mégis van egy-két eh, elszigetelt eset, amikor tagállamok ilyen közös beszerzéseket folytattak. Még nem értünk az elemzés végére, de hát valóban a, a közös ilyen beszerzés, vagy a közös közbeszerzés igen ritka, tehát az irányelv közös alkalmazása nagyon ritka. Van egy kivétel az irányelvben, amely lehetővé teszi, hogy a tagállamok különböző termékeket fejlesztenek ki a védelmi ágazat területén. ez volt a célunk, és e tekintetben azt hiszem az irányelv igencsak e, igazából semleges, tehát nagy befolyással nem bírt erre a piacra. Köszönöm. Merci beaucoup. Köszönöm. Szeretnék szívből köszöntet mondani öt előadónknak, akik Európa különböző szögleteiből látogattak el ide, hogy szóljanak erről a témáról. Van-e ön nők között egy vagy kettő, akinek még van kedve egészen röviden mondani valamit. Ha nem, akkor majd Gál asszonynak fogom visszaadni a szót, nem gondol sem, ha nem óhajtanak megint megszólalni. Tehát van-e még az elő, előadók között valaki, aki szeretne valamit kifejezni ezen eszmecsere kapcsán? Elég, hogyha felemelje a kezét, vagy újját, hogy ha szólni kíván. Bon, vous êtes euh, parfaitement... Euh, hát, teljes mértékben fegyelmezettek, nem óhajtanak szólni. Akkor még egyszer hadd mondjak önöknek köszönetet. Nem fogok itt nagy következtetéseket levonni, csak néhány józan és globális gondolat részemről. Jól láthatjuk és láttuk, hogy a belső piac és a védelem igényei két dolog, és nem olyan egyszerű e kettőt összhangba hozni. Mindannyiunknak meggyőződése, hogy elengedhetetlen viszont elérni ehhez az egyetértéshez. Nincs összeférhetetlensége tekintetben, vannak nehézségek, de nem összeférhet, nem alapvető, áthághatatlan akadályok. Egy folyamat résztvevői vagyunk tehát, úton járunk, és néha azt hallhatjuk, hogy az úton való továbbhaladás még fontosabb, mint az a pont, ahol elérünk. Itt a belső piacról beszélve, amikor a belső piac beteljesítésről szólunk, akkor meg vagyok győződve arról, hogy a belső piac soha nem lesz beteljesítve teljes mértékben. Fontos az, hogy előrelépjünk a beteljesülés felé. Kicsit csalóka a belső piac beteljesítéséről beszélni. Ez tehát egy kiegészítő példa azon ösvényre, azon hegyen való átkelésre, ami most zajlik, hogy a belső piac még jobban működjék. A védelmi piac integrálását, ez egy hatalmas feladat, ez egy nagyon kényes terület ágazat. Azt hiszem, hogy most a meghallgatásról azzal az érzülettel léphetünk ki, hogy természetesen nem mindenki halad egyforma gyorsasággal és teljességgel, ahogyan ezt reméltük, ezt láthatjuk a, majd a bizottság értékelő jelentésében a következő hetekben, de mindenképpen előre lépünk. Elég gyakran előfordult egy szó. A, az, hogy egy olyan ágazatban vagyunk, ahol a belső piachoz való alkalmazkodás és a védelmi piac igényei egy fokozatos alkalmazkodási folyamat eredménye nem szabad a belső piac szellemiségétől eltérni, ez hűnek kell maradnunk. Ugyanakkor a gyakorlati rendelkezések betűjéhez is, amik ezt a belső piacot megszervezik. Aztán vannak itt még más kérdések a védelem területén minden egyes országnak alapvető érdeke a védelem, a földrajzi helyzetük okán és történelmük okán is. Még fontosabb, mint az adott ország mérete, nagysága. Az EU-n belül vannak persze bizonyos országok, amelyek hagyománya a védelem területén ahhoz vezetett, hogy nagyon erőteljes, jól teljesítő védelmi iparuk alakult ki. Más országok nem rendelkeznek hasonló hagyományokkal, történettel. Tehát közelíteni kell egymáshoz ezeket az adottságokat. A földrajzi helyzet is eltérő. Ugye itt Európát, belső piacot érintek ezek a kérdések, de még inkább a védelmet. Ez tehát egy alapvető fontosságú, rendkívül politikai ö, misszió a védelem megszervezése. Egy kiegészítő elem. Sokan utaltak erre a kontextusra, amire, amit egy idő óta megtapasztalunk. A védelem koncepciója nem csupán a külső védelemre irányul, hanem a belső védelem koncepcióját is újra be kellett veze- bevezetni a terrorizmusra vonatkozóan, Ugye itt bizonyos európai fővárosokat sújtó drámákra is utalok. Néhány héttel ezelőtt ugye minket is sújtott ez Brüsszelt. Nos, tehát a belső védelem koncepciója még inkább indokolja az együttműködést. Az ellenség ugyanis közös e tekintetben számunkra, és az ellenség határainkon belül mozog, rendkívül nagy alkalmazkodó képességgel, rugalmassággal rendelkezik intervencióiban, amely gyakran meglepet minket. Tehát, hogyha megnézzük a belső ö, védelem együttműködését, ehhez hozzá kapcsol, kell kapcsolni a védelmi közbeszerzési piac igényeit, az együttműködés tekintetében az engedélyek és a termékek vonatkozásában egyaránt. Nos, mindenféleképpen időre van mindenhez szükség, alkalmazkodási időt kell biztosítani, és ez bizonyosan az egyik olyan dolog, amihez a bizottság ragaszkodni fog, a parlament is, a bizottság véleményének megismerését követően néhány hét múlva az idő igénye kapcsolódik az, hogy ez egy nehéz eljárás, egy nehézkes eljárás, de nem szabad elveszítenünk szem elől sem a, sem a célt, sem pedig a különböző szakaszokat, amelyek révén elérünk a célhoz. Tehát a piac soha nem lesz beteljesülve, ez egy út, amin járunk. Mindenkinek köszönetet mondok, a meghallgatás résztvevőinek, A védelemmel kapcsolatos meghallgatás tehát befejeződött. Gál Perc asszony szeretne zárszót mondani, illetve kiegészítő nyilvánítást az előadóink irányában. És miután ön a zárszavát megtette, 17 órakor szigorúan, ami egyébként még, még nincs is 5 óra, de a Schengeni kérdésekkel fogunk majd foglalkozni. Tehát miután Gál Perc asszony véleményt nyilvánított. Egy pár perces szünetet fogunk be iktatni, hogy megvárjuk a 17 órát. Tessék, asszonyom. Köszönöm szépen, elnök úr. Ön olyan nagyszerűen összefoglalta ennek a hearingnek az üzenetét, hogy nem nagyon szeretném önt megismételni. Minden esetre még egyszer szeretnék köszönetet mondani az előadóknak, akik, akik nagyon hasznos és nagyon fontos gondolatokat fogalmaztak meg eh, számunkra. nem szeretném megismételni önmagamat sem amit az egyes panelekhez eh, gondolatokként hozzáfűztem ezért általános eh, következtetéseket szeretnék csak megtenni. az első megállaptásom az hogy azt gondolom nyugodtan kijelenthetjük hogy jó irányba tett jó lépéseket tettünk azonban az egyes tagállamok lépésének mértéke és miensége erősen eltérő volt ennél fogva célszerű ezeket a lépéseket eh, harmonizálni. Eh, következő megállaptásom az hogy nagyon fontos hogy az európai védelmi piacon végbement fejlődés biztonsági és védelmi képességének a hatását folyamatosan elemezzük és csak az elemzések és értékelések után e, tegyünk lépéseket egy szabályozás felé vagyis nem lehet és nem is szabad átgondolatlan e, szabályokat e, létrehozni vagy éppen megalkotni. meg szeretném jegyezni azt is hogy a védelem egy sajátos piac és hosszú ideje és hagyományosan jellemző a széttagoltság benne. E, helyes lépéseket tett a bizottság hogy, és konkrét intézkedéseket is hozott hogy ez a széttagoltság e, csökkenjen azonban e, ahogy elnök úr nagyszerűen megfogalmazta az integráltságig még nagyon hosszú út vezet. ki szeretnék emelni néhány olyan területet ami nem tartozik vagy mm, témát inkább ami nem tartozik az irányelvnek a hatálya alá ilyenek az egyes szerződések együttműködési programok és még egyszer megemlítem a különös kizárásokat amelyek úgy gondolom a belső piac szempontjából versenytorztó hatással brnak és ezért gondolkodnunk kell arról hogy eh, mi lesz a jövőjük ezek nem képezik a belső védelmi piac részét véleményem szerint itt szükséges hogy eh, változtatásokat eh, eszközöljünk. természetesen tudatában vagyok annak hogy vannak tények és vannak lehetőségeink a védelmi piac olyan amin nem nagyon egyszerű változtatni. nyilván sok oka van ennek helyes hogy megvannak az okok. azt látom hogy továbbra is a tagállamokra az jellemző hogy az európai kormányok saját nemzeti védelmi iparukat részestik előnyben amennyire erre lehetőségük van és talán kijelenthetem azt is hogy a tagállamok vonakodnak elfogadni ezt a kölcsönös függést és nem is nagyon használják ki a szinergiából a szinergiában rejlő lehetőségeket. E, jó lenne hogyha ennek érdekében sokkal határozottabb lépéseket e, e, tennénk mert talán a védelmi ügynökségünk képességfejlesztési terve is aktvabb lenne és több eredménnyel járna ne talán kihasználnánk azokat a lehetőségeket ami a méretgazdaságosságból adódik közös közbeszerzéseket tudnánk elindtani vagy használnánk az innovatv eszközöket lehetőségeket elemeket a közbeszerzések piacánál is. számos lehetőség van előttünk amivel még élhetünk fontos azonban ennek a körültekintő vizsgálata azzal az értékeléssel egy időben amit a bizottság megtesz és számunkra rendelkezésre fog bocsátani. köszönöm még egyszer az előadók munkáját és azt a tanulságos hozzáadott értéket amit mi mindannyian hasznosítani fogunk az elkövetkezendő időben. köszönöm elnök úr! Bien, euh, il doit être 17h, 17h01. Úgy látom, hogy már egy perccel el is múlt 5 óra, tehát uh, itt az ideje annak, hogy elkezdjük a délutáni ülésünk második részét, ami szintén rendkívül fontos. Az IMCO szakbizottság egy uh, tanulmányt készített arról, hogy hogyan lehet uh, mérni a euh, Schengenen eh, kívüli eh, eh, költségeit. Természetesen fájdalmas volt számunkra a határok visszaállítása bizonyos helyeken az Európai Unió belső határain. És talán az európai építmény egy része került veszélybe ez alkalommal. Az Európai Parlament a különféle aspektusokról vitát fog folytatni. A belső piaci szakbizottságban ugyanakkor indokolt, hogy feltegyük magunknak a kérdést. Tudjuk, hogy ez mindenképpen csak káros lehet a belső piacra vonatkozóan, de nem tudtuk mostanáig, hogy pontosan milyen mértékű ez. Ezért a Libe szakbizottság egy tanulmányt kért, és a személyek szabad mozgásának szakértői készítették ezt el, de mi is láthattuk, hogy a mi területünkön is ártalmasak voltak ezek az intézkedések. Az eredményekről fogunk most egy prezentációt meghallgatni. A kollégákkal arra is lesz lehetőségünk, hogy megjegyzéseket tegyünk és kérdéseket tegyünk fel. A tanulmány végleges verziója csak akkor kerül majd nyilvánosságra, amikor végleg lezárul a munka. Ha jól értettem, és ez a logikus megoldás is, három különböző forgatókönyvet készítettek. Az egyik a jelenlegi helyzet, amikor egyes határokat mérsékelten zártak le. Van egy extrém forgatókönyv, amelynek esetében a határellenőrzést teljes mértékben visszaállítanák az Európai Unión belül. És szeretnék köszönetet mondani a szakértőknek, akik eljöttek hozzánk ma délután. Matthias Weck fog elsősorban megszólalni. Ő a szakbizottságunk külügyekért felelős szakértője, neki meg is fogom adni a szót hamarosan. A világgazdaságért felelős szenior kutató. Ezután Astrid Vorum asszonynak fogok szót adni, aki az Európai Hozzáadott Érték Intézet osztályvezetője, és a, az Európai Parlament kutatási osztályával is együttműködik. Nem tudom, hogy ebben a sorrendben kívánnak-e hozzászólni, vagy fordítva, de mm, megadom a szót, akkor Matthias Leknek, nem tudom, hogy sikerült-e jól kiejtenem a nevét. Well, thank you very much, Mr. Chairman. Köszönöm szépen, elnök úr és jó napot kívánok, hölgyeim és uraim! A prezentációmban, amely alapvetően Tim Bremerssel együtt végeztünk, elsőként tehát a módszertanról beszélnék, hogy a non-Schengen költségét hogyan számoltuk ki, és aztán egy-két olyan konkrét becslésről is beszélnék, amely alapvetően más tanulmányokra is visszautal, annak érdekében, hogy valóban átfogó képet kapjunk arról, hogy a, el tudjuk képzelni, hogy mibe kerül az, hogyha nincs Schengen, illetve hogy mit tehetünk ez ügyben. Tudjuk, hogy ennek ára van, ez pénzbe kerül, hogy hogyan tudjuk meggyőzni a tagállamokat arra, hogy visszatérünk tényleg a Schengeni rendszerhez, ezt tudniuk kell, hogy mit várhatnak. Nagyon sok időnk nincsen, gondolom én. And one more slide, please. Um, the methodology... Még egy diával arrébb, és hát alapvetően tudjuk, hogy mit jelent ez, hiszen megállítják a kamionokat, késést is jelent ez. Éppen ezért tudnunk kell, hogy a nemzetközi kereskedelem költségei mennyivel nőnek eh, a eh, határellenőrzések következtében. Ez az első pontos lépés, hogy tudjuk, hogy mennyivel nőnek a költségek, és aztán, hogyha már tudjuk az agyvalóra eh, ekvivalenciát, hogy ez pénzben hogyan kifejezhető, akkor feltehetjük azt a kérdést, hogy ez pontosan mit jelent a fogyasztók számára, tehát ők mennyire érzik majd a zsebükön mindezt. Persze itt van egy alternatíva is, nagyon sok tanulmány számolja ki azt, hogy egyszerűen az alulról fölfelé építkezés az, az 1A lépés, azaz, hogy gazdasági euróban kifejezett értéket tulajdonítanak az elveszett időnek, és aztán egész egyszerűen ezeket összeadjuk. Ez tehát az egyik megközelítés, a másik megközelítés pedig az, hogy tényleg ennyi az egész? akkor ekonometriailag milyen hatással van a két oldalú kereskedelemre Schengen, a történelmi és aztán van egy alternatív beslés is arra vonatkozóan, hogy a határellenőrzés következtében eh, mennyire nő a, a költsége az Európai Unión belüli, illetve kívüli kereskedelemnek. Hogyan lehet átváltani a nemzetközi kereskedelem költségeinek változását valóban a fogyasztók számára érzékelhető költségnövekedésre az alulról fölfele működő becslésekkel kezdenénk. Nyilván ezt a táblázatot nem tudják elolvasni ilyen messziről, de annyi talán kiderül önök számára is ebből, hogy a baloldali oszlopokban azt vizsgáljuk, hogy egyik tagállamból a másik tagállamba hány kamion megy át. Ugyanezt a táblázatot buszokra és személyautókra vonatkozóan is elkészítették. És aztán azzal a feltételezett feltételezésre számol, hogy körülbelül hány órát kell várakozniuk a határon, hogyha ilyen szigorú ellenőrzést folytatnak. 10-20 percről beszélünk személyautók esetében, és 20-30 percről kamionok és buszok esetében. Nyilván ezt mind számszerűsíteni lehet. hogyha például nem magáncélútról van szó, akkor, akkor az adott munkavizőnek az óradiátra kell vetíteni ezt, és így tovább, és így tovább. Tehát egy monetáris értéket, egy pénzbeli értéket lehet rendelni az elvesztegetett időhöz. A következő dia pedig alapvetően mindent összead, ezen ellenőrzések költségét, és aztán megint csak minden egyes oszlop esetében az az ország, amely az ellenőrzéseket bevezeti, és aztán szerintem ami eléggé újító jellegű, az is, hogy melyik országra hárul a költség. Ezt nyilván nem látják. Az első ország Ausztria, és az első oszlop azt mutatja, hogy mennyibe kerülne az, hogyha minden határen bevezetné a határellenőrzést Ausztria és úgy tűnik, hogy a teljes költség körülbelül 400 millió euró évente, és az is kiderül ebből, hogy Ausztria ebből csak 100 millió eurónyi költséget visel majd, Németország és Olaszország állja majd a költségek nagy részét. Azért, mert Ausztria tranzit ország, Olaszországból Németország irányuló forgalmat érinti ez nagy mértékben. Szerintem éppen ezért ez nagyon jól mutatja, hogy a költségek mennyire megoszlanak több ország között. És ezt, ezt mindenképpen fontos megjegyezni. Ezt most először látom ehm, valahol megjelenni, és eh, nagyon jó, hogy a TML ehm, részéről lövemben ezt is bevették ebbe a táblázatba. A késedelem költségét tehát igenis lehet így ilyen alternatív módon is szemszerűsíteni. Aztán van egy nagy jel ott alul az alsó sorban, minden oszlopra vonatkozóan, és 500 milliárd euró, ez a jobb alsó sarokban található összeg, hogy minden tagállam, minden 5 milliárd euró, bocsánat, minden ország bevezetni ezeket a határellenőrzéseket. Az unión belüli kereskedelem az 3000 milliárd eurót tesz ki, a GDP az kb. 12 eh, eh, ezer eh, milliárd euró, tehát alapvetően ehhez képest ez igen kicsi összeg. Ezért feltehetjük azt a kérdést, hogy tényleg ennyi? Tényleg, tényleg Rendben van ez így, hogyha megvizsgáljuk, hogy átlagban mennyi időt késik egy jármű, és hogy ezzel akkor le is rendeztük az egészet, és hát egyből lehet azt mondani, hogy persze, hogyha fél órát állni kell a határon, akkor azt kikalkulálhatom, de ha nem tudom, hogy 5 perc vagy 2 óra várakozás vár rám, akkor ennek sokkal nagyobb ára is lehet, lehet, hogy akkor elköltözöm, mert már nem bírom, hogy néha két órát kell várni. Ugyanez igaz a, a fuvarozó cégek számára, hiszen például ott ők is résidőket kell, hogy vásároljanak, hogyha például késik, hogy hogyha túl korán foglalnak ilyen rakodási időket, akkor várnia kell a kamionnak, hogyha lekis karakodási résidőt vagy időt, akkor pedig e, tényleg nagy baj van. Ezért az 1A módszer helyett fontosabb az 1B. Ezek a kereskedelmi közgazdaságtannal foglalkozó szakemberek, szakemberek tovább mentek. E, milyen hatással volt történelmileg Schengen a kereskedelemre. A következő diára, hogyha ugrunk, akkor a müncheni kollégák által végzett munkára utalnék itt, akik azt mondták, vagy úgy számoltak, hogyha hogy 2,7%-kal nőtt a kereskedelem. Eh, ez nem kevés, de mégis, tehát hihető, de hát Franciaország és Németország esetében 2,7%-kal nőtt a kereskedelem. Lengyelország és Portugália között viszont négy Schengeni határon is át kell mennie. Tehát négyszer 2,7% ami már jóval jelentősebb. Tehát itt határonként 2,7%-kal számolunk, akkor ezen beslésekből vissza eh, számolva az ad valórem számszerűsített költségeket már másképp kell és lehet kiszámolni, tehát hogy mekkora költségektől kimért meg bennünket a Schengeni eh, egyezmény, ahhoz, hogy 2,7%-kal nőni tudjon eh, a kereskedelem és azt láthatjuk a következő dián, és uh, itt a kétoldalú kereskedelemre vonatkozóan különböző uh, beszélések is uh, készültek. Ni, bocsánat, a költség növekedés tehát határonként, határonként 4 tized és 9 tized százalék közé tehető a, ke, a zárókereskedelem a esetén. A szolgáltatásokra vonatkozóan egy kicsit több ugyanez. Tehát a határ ellenőrzések a kétoldalú kereskedelem költségét legalább 0,4%-kal növelnék minden egyes olyan sengeri határa, amelyen át kell mennie az forgalomnak, Ami persze sokkal több, mint az az 5 milliárd euró, amiről az imént beszéltünk, amely a kereskedelemnek jó ha egy át teszi ki. Tehát a költség igazából sokkal több, mint az alulról fölfele működő beszélések mondanánk, és százalék alatti összegről beszélünk, ami tehát hihető, nem tűnik túlzottnak. A következő kérdés, ami felmerül persze az, hogy mit jelent ez a fogyasztók számára. Nyilván bizonyos termékek drágábbá válnak, más termékek pedig lehet, hogy csökken, hiszen a nehezebb exportálni, akkor már megpróbálják a belső piacon előállítani, tehát nagyon sok szempontot kell itt figyelembe venni, ezért e, kell számolni egy olyan általános egyensúly modellel, amely a gazdaság egészét megpróbálja valahogy modellezni. Hogyha visszalépünk éppen ezért az előző diára, akkor egy másik nagy kérdés, ami felmerül, az az, hogy mely határokat fogja vajon érinteni ez a újból bevezetett határellenőrzés. Nos, hogyha a tagállamokat megvizsgáljuk, akkor a nem minden határon alkalmaznak határellenőrzést. Németország esetében konkrétan az osztrák határon vezeték ezt be, Ausztria esetében pedig konkrétan a szlovén határon vezették be ezt újra. Olaszország, az olasz határon talán a jövőben. Tehát azt is figyelembe kell venni, hogy a tagállamok milyen eh, eh, arányban és mely a határokon vezetik be a határellenőrzést, és itt jön a harmas számú forgatókönyv, a fő menekült útvonalak mentén vezetnének be határellenőrzéseket, akkor mi történik? Tehát a Balkánról induló menekült útvonalra vetítve, a reál jövedelemre vetítve a költség egy tized százalék alatt marad, akárhogy számolunk. Ez ugyanez igaz Németország és Ausztria esetében is. Hogyha reálisan abból indulunk ki, hogy csak a határok egy részén, főként ott, ahol biztonsági problémák merülhetnek fel, akkor reál jövedelemre vezítve a fogyasztók szempontjából az százalék alatti költségre beszélünk. Hogyha minden tagállam, minden határon újra bevezeti ezt, ez a kettes forgatókönyv, akkor százalék fölötti költségről beszélhetünk, reál jövedelemre vetítve, ami már jóval jelentősebb. De ez mondom, minden tagállam minden határon vezetné, újra bevezetné a Schengen előtti határenőrzést sokkal kisebb tehát a költség akkor, hogyha célzottak a határ ellenőrzések. Így tehát el is jutottunk a következő diához. Nyilván vannak költségek, nem olyan óriásiak, mint ahogy azt sokan gondolják, de lesz ennek három. Mégis Egyes tagállamok számára Franciaország és Belgium például ezt biztonsági szempontból vizsgálja, a skandináv országok azt mondták, hogy az nem megy, hogy a menekültek szabadon besétáljanak korlátlan számban az ország határon, valamit tenni kell. Németország esetében például nem régen beszéltem egy kormány képviselővel, aki azt mondja, hogy nem fordítjuk vissza a menekülteket, hogyha valaki eljön a határa és menekült kérvény nyújt be, akkor ezt a kérvényét feldolgozzuk. De az nem megy, hogy mint 2015-ben egyszerűen besétálnak az országban millió számra. Ez rendőri biztonsági kérdés, nemzetbiztonsági kérdés. Így tekintjük ezt, így fogunk ezzel valamit kezdeni. Tehát alapvetően hogyha teljes Schengenre akarunk visszatérni, akkor megfelelően biztosítani kell a külső határokat, hogyha a külső határok teljes védelme megvalósul, akkor nyugodtan újra mondhatjuk az érintett országoknak, hogy vissza lehet térni a Schengeni szabályokra. Mit lehet addig tenni? Ez is felmerül, hiszen a teljes külső határőrizet megvalósulása bizony igen nagy kihívás, és a következő dián pont erről szólunk. Az egyik az infrastruktúra kérdése, az ellenőrzések nagyon sokszor improvizáltak. A, ennek is megvan a maga jelzése, hogy nem építettek új infrastruktúrát, mert hittek ennek az átmeni jellegében. Ugyanakkor, hogyha például egy sávra szűkül az autópálya forgalom mondjuk a német-osztrák határon, ez hosszú távon nem megy, hogyha tényleg hosszú távon maradnak ezek a ellenőrzések, akkor ehhez megfelelő struktúr, infrastruktúrát is kell rendelni. Végső soron ez arról szól, hogy azokat az országokat kell segíteni, támogatni, ahol a külső határ ellenőrzésnek meg kell valósulnia, gondolok itt a periférián lévő országokra, nem lehet őket magukra hagyni a tekintetben, hogy befogadják ezeket a menekülteket, vagy akár menekült kérvényeket ilyen óriási számban önmagukban feldolgozzák. Hogyha szeretnénk visszakapni Schengent, akkor a külső határok őrizetében segíteni kell a külső határokkal lévő tagállamokat ebben a munkában. Köszönöm a figyelmüket, most pedig várom a kérdéseiket. Köszönöm szépen, Matthias Lüke úr, és azonnal a meg is adom a szót Astrid von asszonynak. Köszönöm szépen, elnök úr, a lehetőséget, hogy bemutathassam a non-Schengen költségeit. A mi egységünk a határellenőrzés újrabevezetésére koncentrált, és arra, hogy ennek a pénzügyi költségeit meghatározza. A Europe Economics készített már egy tanulmányt ezzel kapcsolatban. A határellenőrzések vizsgálatakor először az egységes piac előnyeit vizsgáltuk meg. A Schengeni megállapodás a négy alapszabadság fontos kiegészítése, amely az EU működéséről szóló szerződés 26. cikkében szerepel. Ez az EU-n belüli kereskedelmi áramlatot is lehetővé teszi, és az egységes piac működését is javítja. 2016-ban empirikus tapasztalatot szerezhetünk arról, hogy mennyire előnyös is valójában ez. Kérem a következő diát. Itt látható, hogy a, a GDP, a kereskedelem, a munkavállalás, mobilitás, KKV-k és más területeken is mérhető előnyei vannak annak, hogy egy határok nélküli egységes piacunk van. Ez lehetővé teszi az erőforrások hatékonyabb elosztását, és pozitív hatást gyakorol a gazdaságokra és a munkerőpiacokra. Nő a termelékenység, eh, jobban eh, el lehet eh, osztani a termelő tényezőket, és a méretgazdaságosság révén a hatékonyság is nő. Ezeket az előnyöket ugyanakkor folyamatosan ostromolja a határellenőrzés visszaállításának esélye, és ez az ellenőrzés megakasztja a határokon való átáramlást. Mi lesz tehát a határellenőrzés visszaállításának kihatása. Dióhéjban annyit tudnék mondani, hogy három szinten fog ez megvalósulni. Ennek lesz egy azonnali költsége, alá fogja ásni azokat az előnyöket, amelyeket az elmúlt húsz évben elértünk, és veszélyeztetheti a jövőbeli előnyöket is. Amint a bizottság, szakbizottság tagjai bizonyára tudják, a jövőben nagy lehetőségek rejlenének ebben. És természetesen ez átgyűrűzik más ágazatokba is, és hosszú távon is jelentős költségeket ró az unió gazdaságára. A tanulmány értelmében négy ágazata leginkább érintett a határellenőrzés újra bevezetése által. Először az 1,7 millió ingázó munkavállaló, ami nagyon nagy terheket ró rájuk, a szabadidejüket és az életminőségüket is csökkenti, és kevésbé diversifikáltat teszi a munkaerőpiacokat is. Aztán a második a turizmus, a határátlépés meghosszabbítja a határokon való átlépést, és csökkenti az egynapos utazások vonzerejét. A Schengen megállapodás felfüggesztése szétdarabolja a turizmus piacát, és ez jelentős veszteségekkel járhat. A harmadik terület az árukereskedelem. Ezt az előző előadó is érintette már, a hosszas várakozás a határon növelheti a szállítási időket, és sokkal nehezebbé válik a szállítmányok időben való kiszállítása. A szállítmányozás pedig a kereskedelem volumenére is kihathat, a logisztikai ágazatra, valószínűleg az árak emelkedni fognak, ami alacsonyabb fogyasztáshoz és beruházáshoz vezet, valamint csökkenti az árverseny képességet, illetve a közvetlen külföldi tőkeberuházást is visszafogja, és a cégek helyválasztására is kifoghatni. Egy hosszabb távon értelmezhető terület a kötvényhozamok területe. A Schengeni megállapodás felfüggesztése ezt is befolyásolhatja. Ha olyan országok jelennek meg, amelyek nem elkötelezettek az unió magjához való tartozás iránt, akkor a kötvényhozamok növekedni fognak, és ezek kockázatosabb országá válnak, és a piac pedig az államcsőd magasabb esélye miatt magasabb hozamot fizet ezekre. Más pénzügyi eszközök is érintettek lesznek, például a cégek és a háztartásokra vonatkozó kamatlábak, ami az egész gazdaságot befolyásolni fogja. A határellenőrzés újrabevezetésének ezek lehetnek tehát a következményei. A költségek kiszámításához két eh, forgatókönyvet vettünk igénybe. Az egyik a legális eh, törvényben meghatározott eh, időkeret a jelenlegi Schengeni megállapodás értelmében, vagy pedig a Schengeni megállapodás határozatlan idejű felfüggesztése. Mind a két esetben két esetet vettünk figyelembe, azt szerint, hogy a tagállamok korlátozott száma, vagy pedig az összes tagállam felfüggeszti a Schengeni egyezményt. Így tehát négy alforgatókönyvünk van. A következő dián látható a négy forgatókönyv, talán kicsi nehezen olvasható, ezért elnézést kérek. Természetesen vannak egyszeri költségek, hogyha a Schengeni megállapodást felfüggesztik, akkor minden tagállamnak viselnie kell a határellenőrzés ismételt bevezetésének a költségeit. Arra a arra a következtetésre jutottunk, hogy ez fejenként 17 euróba kerülne, ami összesen 7,1 milliárd eurót jelent az egész Schengeni övezetre, ami nagyjából egybecseng a bizottság számításaival. A többi forgatókönyv következik, a két éves felfüggesztés. Az első esetben, hogyha korlátozott, tagállam, korlátozott számú tagállamokban történik ez meg, nem fogok belemenni a részletekbe, hiszen ezt a bizottság korábban már megtette. Az ingázó dolgozókat ez érinti, a turizmus különösen a határmenti régiókban valószínűleg hanyatlani fog, a szállítmányozási ágazat is érintett lesz, hiszen ismét be kell vezetni a vámellenőrzési díjakat. Ausztria lenne a leginkább érintett ország, mivel e, jelentős kereskedelmi útvonal halad itt át, és mivel nagyon sok ingázó e, haladna át a határon. Az első e, forgatókönyv szerint tehát a két éves időszak után a, kölcs a költségek jelentős részét a késlekedés és a kényelmetlenség teszi ki. És ez a turizmusra is kihat majd. A hét tagállam esetében körülbelül 5 milliárd euróra rúgna ez a költség két év alatt. Ha megnézzük a második esetet, ha két évre valamennyi tagállam felfüggeszti a Schengeni megállapodást, ugyanezeket az ágazatokat fogja érinteni 1,7 millió Schengen jövezetbeli munkavállaló átlagosan 47 perces késlekedés kénytelen elszenvedni, ami 4-6 milliárd eurós kiadást jelent évente és naponta 30 millió eurót. A turizmus ezt azért szenvedi meg, mert a rövid távú turizmus csökkenni fog, de ez minden tagállamra érvényes lesz. A közúti szállítás is érintett lesz. Egy félórás költség, félórás késés kb. 7 milliárd eurós költség növekedést jelentene évente. Ha megpróbáljuk összefoglalni az ingázók, a turizmus és a szállítmányozás költségeit egy két éves felfüggesztés költsége az összes tagállamban összesen 51 milliárd euróra rúghat, 26 és 51 milliárd euró közötti összegről van szó, tehát az 51 az csak a maximum. Tehát ez a két éves felfüggesztés. Most pedig megnézzük, hogy mi történik akkor, ha teljes mértékben felfüggesztik Schengent, és egy 10 éves időtartamot jelöltünk ki, hogy hosszú távon is megnézhessük a hatásokat. Ekkor már makrogazdasági hatások is jelentkeznek. Ha megnézzük, hogy azt, hogyha csak korlátozott számú tagállam vezeti be újra a határellenőrzést, akkor, ahogy korábban is elmondtam, a pénzügyi piacok ezt úgy értelmezhetik, hogy ezek az országok már nem elkötelezettek az unió magjához való tartozás mellett, ezért a kötvényhozamok emelkedni fognak az, a kormány kötvényei esetében, és hogyha ez destabilizációhoz vezet, akkor a piac kompenzációt is elvárhat és a csőd kockázat megemelkedik, ezt az államoknak kompenzálniuk kell. Más szóval, a Schengen felfüggesztő államok, hogyha benne vannak a monetáris unióban, akkor megnövekedett kamat költségeket kell elszenvedniük az államadóságuk miatt. De ezen kívül a növekedést is visszafogja majd mindez, a reálkamatok is növekedhetnek, ami az egész gazdaságra kihat. A vállalkozások és a háztartások számára is magasabbak lesznek a kamatok, ami csökkentheti a beruházásokat és a GDP növekedését. Összefoglalva ezt a konkrét esetet, hogyha kis számú tagállam függeszti fel hosszabb időre a Schengeni egyezmény alkalmazását, akkor kétféle számadattal számolhatunk. Először a GDP-re való kihatás. Ez akár 70 milliárd euróra is rúghat az érintett 7 országban 10 év alatt. Ezen kívül, hogyha válság ütne be, akkor ezek az országok ezen kívül még 270 milliárd eurót kellene, hogy még befizessenek a megnövekedett kockázat miatt a végső forgatókönyv Schengen teljes felfüggesztése. Tíz év után mindennek a költségeit főleg a kereskedelemre, turizmusra és ingázókra való kihatás és a határokon való késlekedés okozna. Ez különösen erősen kihat majd az EU-n belüli kereskedelemre, ez lenne a leginkább sújtott iparág. És ez természetesen a növekedést is befolyásolna. Hogyan hatna ez a forgatókönyv a növekedésre. Hogyha Schengent teljes mértékben felfüggesztjük, akkor azt a beruházók úgy elem értelmezhetik, hogy a teljes európai projektet felfüggesztjük, az Európai Unió nem számítana olyan jó befektetési területnek, mint a határok nélküli unió volt. Ez pedig a pénz áramlását és a közvetlen külföldi tőkebefektetést is befolyásolja, és végsősorban a növekedésre is kihathat. Tehát, hogyha összeadjuk mindezeket, az elemeket. Schengen meghatározatlan idejű felfüggesztése valamennyi tagállam által, akkor 0,14 század, százalékos GDP csökkenéssel kellene számolnunk évente, tehát 0,14 század a csökkenne az unió GDP-je évente, és ez 10 év alatt 230 milliárd eurós csökkenés. A következő dián látható a négy forgatókönyv részleteiben, és a kockázat tényező az, hogy több tagállam is elhagyja a Schengeni övezetet az idők során. Röviden összefoglalnám az elhangzottakat. Ahogy korábban is elmondtam, a Schengeni megállapodás valóban fontos kiegészítője a négy szabadságjognak és az egységes piacnak. Az egységes piac számára ez előnyöket teremtett, viszont hogyha a szabad mozgástól megfosztjuk ezeket a piacokat, az jelentős költségekkel járhat. Nem annyira nagyok ezek a költségek, mint hogy egyes elemzők eddig állították, de mégis jelentős összegekről van szó. A fogyasztókat, a vállalkozókat és a polgárokat is negatívan befolyásolná. Minden országot érintene, egyeseket jobban, mint másokat. Hallhattuk a hét országra vonatkozó példát, Ausztriával az élem. Elismételném még egyszer. A Schengeni övezet egészére vonatkozóan a határellenőrzés visszaállítása becslések szerint akár 51 milliárd euró kieséssel is járhat a két éves felfüggesztés alatt, és 230 milliárd euróval 10 év alatt. Utolsó megjegyzésként elmondanám, hogy az eredmények mellett vannak még közvetett költségek is, ezek is jelentősek, de ezeket nem tudtuk számszerűsíteni. Például az EU-ba vetett bizalom megrendülése, vagy az európai projekt hiteltelenebbé válása, hiszen ennek Schengen az egyik legerőteljesebb szimbóluma. Köszönöm szépen, szeretném még azt is jelezni, hogy a tanulmány hatája korlátozott, lehetett volna jobban is modellezni, de korlátok között dolgoztunk, de ehhez több időre is szükség lenne. Tehát kérem mindenkinek a megértését. Természetesen, hogyha a szakbizottság ezt kívánja, akkor szívesen folytatjuk a költségek elemzését. Köszönöm szépen! Merci beaucoup. Köszönöm, asszonyom. Hosszú ideig dolgoztam közgazdászként, és és értettem a metodológiai nehézségeket, amelyeket önök itt most kiemeltek. Schwab úr óhatja kifejteni a véleményét. Nem? Coelho úr kap szót ebben az esetben először. Köszönöm, elnök úr. Szeretnék köszönetet mondani a kutatóinknak, a DJI Polnak. Igazából nincs kérdésem, hanem három megjegyzésem lenne. Ezek közül az első a következő. Szerintem nem sok használnak pár évvel ezelőtt, amikor a non-Europe mibe kerül, tehát mibe kerül, ha nincs Európa, a belső piaci eh, munkánkat, mint egy igazolandó, tudtuk jól, hogy a szabad mozgás az Európa eh, jólétének egyik eh, záloga. Így tehát, amikor Schengennel probléma van, és a belső piac összeköttetéseinek eh, a problémáira egyértelműen utaltak a, a kutatók. Az bebizonyítja, hogy pár évvel ezelőtt egyértelműen igazunk volt, szükségünk van nyílt Európára, ugyanezeket a következtetéseket kell most is levonnunk. A második megjegyzésem persze, hogy ára van annak, hogyha nincs Schengen. És a kutatók erről e, csodálatosan beszéltek, mibe kerülnek ezek a határellenőrzések, e, a határon milyen befolyással lenne ez a kereskedelemre, az elvesztegetett idő, e, a szolgáltatások és áruk kereskedelme, a turizmus, az idegenforgalom terén. Még a pénzügyi piacokra is kihatással lenne ez. Nincs okunk igazából megkérdőjelezni e, ezt, de ha túl sokat, e, túlzottan alkalmazunk biztonsági intézkedéseket, annak ára van, hát ez világos. Szerintünk nem csak ideológiai álláspontok kérdése mindez, el kell, hogy mondjam, nem csak azért, mert Európa pártiak vagyunk, vagy, vagy e, a szabad mozgás pártiak, azért akarjuk megmenteni Schengent. Nem, Mert ennél többről van szó, hiszen most már van egy elemzésünk arról, hogy mibe kerülne az nekünk, hogyha elvesztenénk Schengent. Zárásképpen ennyit szeretnék még elmondani, hogy ezen elemekkel, gazdasági elemekkel az indirekt költségekkel együtt, amelyekre utoltak, Schengen tönkretétele egész egyszerűen nem megoldás. Vannak problémáink, amikkel valamit kezdenünk kell, de nem az a megoldás, hogy tönkretesszük Schengent. Mert fennáll veszélye annak, hogy ahogy az elhangzott nagyon helyesen, hogy nem csak az a veszély, hogy az európai projekt egyik legnagyobb sikerét tesszük tönkre, hanem a jelenlegi gazdasági válság e, e, körülményei között e, még további költségekkel kell számolnunk. Még egyszer mondom, Schengen tönkretenni nem ez a megoldás, és most még több érvünk van eltekintetben. Eh, e köszönöm. András Webb, köszönöm elnök úr, köszönöm a két tanulmány bemutatását, különösen más tanulmányok kiértékelését és csak a Carlos Coelho portugál kollégámát a mondottakhoz tudok csatlakozni. Ezen számadatokkal világosra tehetjük, hogy az európai belső piac, az Európai Unió polgárai számára mennyire fontos az a tény, hogy a korábbi belső határokon nem kell várakozniuk. Ez nem magától értetődő tény, és az a tény, hogy nem kellett várni ez jelentős költségelényeket ren generált, és ez makroökonomiai szempontból megmutatkozik, hogy most ugye a menekültekkel kapcsolatos vita során biztonsági szempontok vetődtek fel, amelyeket meg kell oldani. Ugyanakkor viszont azt is ki lehet számolni, hogy milyen hatással, pusztító hatással bírna, hogyha belső határok ellenőrzésével akarnánk ezt a hatást elérni. Tehát megpróbáltuk a belső határos, határokat nyitva tartani, és ennek ellenére a válságot megoldani. Nos, nekem csak az a kívánságom, hogy valamennyi tagállam ezen költségek megismerésével arra, abba az irányba mozduljon el, hogy a belső határokat nyitva tartsa. Természetesen valamennyi tagállamnak látnia kell, hogy ez tartósan csak akkor sikerülhet, hogyha az Európai Unió külső határait hatékonyan védjük, és így nem lesznek biztonsági problémák, és így nem kell többé konfrontálódni ezen számadatokkal. Mindez azzal függ össze, hogy már volt itt egy köztes tanulmány, amikor ez a vita fellángolt. Nos, elnök úr, a brüsszeli független intézetek és francia intézetek gyorsabban előálltak a számadataikkal, jó lenne, hogyha az aktuál politikai kérdéseket, illetően az ilyenfajta értékeléseket hamarabb megkapnánk, és nem a harmadikok, a negyedikek, az ötödikek lennénk, és aztán végül a sajtóban nem a mi munkánkról olvasni, hanem mások értékeléseiről. Összességében köszönöm szépen a prezentációkat, azt hiszem, hogy tovább segítettek minket ezen probléma megoldásában. Elnök, köszönöm András. Mivel van még némi időnk, és hát nem vagyunk túl sokan, itt parlamenti képviselőket illetően én is tennék néhány megjegyzést. Szeretnék a technikai és tudományos, illetve politikai észrevételek között különbséget tenni. Ami a tudományos szintet illeti, két megjegyzésem van. Az első. Amikor elgondolkodom ezen kérdéseken, úgy vélem, hogy mindig van egy teszt és egy ellen példateszt, mégpedig a, az Európai Unió Nagy-Britannia viszonylat, illetve Franciaország Nagy-Britannia viszonylat. Ugye itt a Lamas csatorna alatti alagutat említhetem, és világos példa ez a Schengeni, térs, térségen kívüli övezetre, ahol ugye zajlik az ellenőrzés a személyek és az áruforgalom tekintetében. Ezt az ellenőrzést megerősítették nem a terrorista válság, hanem a migráns válság okán. Érdekes, hogy másrésztről mm, itt van a Schengeni térségen belül a belső határokon a határ ellenőrzés újra bevezetése, És itt nagy elromlásról van szó, hiszen nagyon tudjuk, hogy például jól tudjuk, hogy Nagy-Britannia rengeteg terméket importál, sok ipari terméket, élelmiszert. Itt nem az összekötő pontokról beszélek, mint Belgium vagy Franciaország, hanem olyan országokról is, amelyek távolabb helyezkednek el földrajzilag. Ez tehát mindenféleképpen egy kihívást jelent a no Schengen felé való áttérés modellezésében. A második észrevételem a módszert illetően kevéssé valószínű, hogy teljes mértékben elhagyjuk a Schengeni térség koncepcióját. A legrosszabb, hogy kétségben vonjuk a Schengeni térséget, és itt ugye nem arról van hogy mindenhol majd bevezetjük a belső határellenőrzéseket az országok között, Franciaország és Belgium azt mondják, hogy újra bevezették a határokat, a, az ellenőrzést a határokon, de aki át kell a belga-francia határon, az tudja, hogy itt szúrópróbaszerű ellenőrzésekről van csupán szó. Tehát itt azt hiszem, hogy jó megvizsgálni ezeket a példákat, ezeket a dolgokat, hogy megláthassuk, milyen megoldásokat találhatunk. Most hagyjuk a technikai, tudományos tisztségeket, és nézzük meg a politikai szemszögből ezt a kérdéskört. Az első reflex, amikor olvassuk az önök számadatait, akkor azt mondhatjuk, hogy nagy bajban vagyunk, hiszen jelentős költségekkel szembesülünk itt, ugyanakkor ez nem sűjeszti el úgymond az Európai Uniót, Európát. Matthias Lüke is kifejtette kezdetben, itt az 1A modell költségelemzését illetően azt hiszem, hogy azok, akik azt mondják, hogy nem akarunk több Európát. Nos, nekik az ilyenfajta forgatókönyv csak az ínyükre való lenne a nem Európa költségei vel szemben ugye a lakosság biztonság iránti igényét tudnák szolgálni. Azt hiszem, hogy itt igen, csak meg kell vizsgálni ezt a helyzetet politikai szempontból, problémaként felmutatva azt, Két dolgot mondanék el. Az első, ugye jó lenne, ha önök elmondanák, hogy ezek a költségek milyen ágazatnak felelnek meg. Ugye itt 50 milliárdról, 200 milliárdról is szó esett. 50 milliárd az egyetlen ágazatra vonatkozik? Ezt képesek önök kimutatni? Hiszen 50 milliárd nem jelent sokat talán a polgárok számára. Én most csak légből kapott adatokat mondom, mondok, de nem tudom, például az italpiac, vagy valamiféle egyéb termékek piaca Európában, hogy az így eltűnne, hát ez sokkal, egy, sokkal súlyosabb ö, tény. A második elő, második megjegyzésem, fontos lenne, hogy politikusként teljes mértékben maguk kivel tegyük ezt az elképzelést itt az IMCO szabkizottságban is. Az ön végkövetkeztetése, asszonyom, azaz, úgy vélem, hogy itt a bizalom, a dinamika, a szellemiség kérdésköréről is szó van. A határok visszaállítása egy jelzés adásával egyenértékű. Ez jelzés a vállalatok számára, Noha itt mindannyiunknak az azért zülete, hogy integráltabb Európára van szükség. Elnöki tisztemet egy kicsit levetve, frakcióm nevében szólok. Sokan federalistának tartják magukat a frakciómból, akár a szélsőségekig vitt federalizmusénak, de az integráció az mindenféleképpen a kereskedelem felgyorsulását illet, ö, hozza magával, rugalmasságot, tehát, hogyha nyitottak vagyunk, ez növeli a gazdaságot, ha pedig bezárkozunk, ez fékezi a gazdaságot, és ennek közvetlen költségei vannak. Vannak-e tehát önöknek olyan modelljeik, amelyek esetleg egy nagyobb integrációt tesznek lehetővé? Hogyan mondjam másképpen itt, amikor az IMKO szakbizottságban beszélünk a különböző témakörökről, akkor állandóan ilyen témáink vannak, mint a KKV-k egy adott régióban, egy adott tagállamban. Ők azt mondják, hogy túlságosan bonyolult értékesítenünk termékeinket egy másik országban, mert mások a jogszabályok, a fogyasztóvédelem eltérő, a tény, hogy a postai szolgáltatások Európája sem valósult meg teljes mértékben, vagy a közlekedési költségek problémája. Tehát ez a KKV számára nagyon sok problémát jelent, kicsit elbátortalanodnak már kezdetektől, és a mi munkánk nagy része az, hogy ösztönözzük, bátorítsuk őket, tegyék meg ezt az ugrást, ezt a lépést, nem csupán a saját országok fogyasztóival rendelkeznek önök, hanem az 500 millió fogyasztóval egész Európában, akik megvásárolhatják az önök termékeit. És hogyha a segítésség kudarcot van, akkor még kevésbé tudjuk meggyőzni ezeket a KKV-kat. És még erősebb kudarcot jelentene ez. Remélhetőleg nem fog majd rám zuhanni ez a vászon. Nos, tehát a belső piac egy küzdelem, ami állandó küzdelmünk itt az IMKO szakbizottságban, és itt félelmekkel, aggodalmakkal is meg kell küzdenünk. Ugye a határellenőrzés újból bevezetése ez, ezeket a félelmeket, aggodalmakat táplálja, a bizalomvesztéshez vezethet, és ezt még inkább nyilvánvalóvá kell tenni. Aztán vannak még itt ezek itt kiegészítő elemek, amiket mondtam, tehát itt nem kritikával akartam illetni az önök tanulmányait, de most visszadom önöknek a szót, hogy válaszolhassanak a mi észrevételeinkre. Köszönjük szépen. Én is hozzáadhatok ehhez néhány gondolatot. Nagyon sok kérdés elhangzott, néhány olyan gondolatot elmondanék. De tudja, hogy ön is szerepel ezen a listán? Elnézést kérek, most már értem. Tehát André Louikamp vagyok, a Europe Economics-tól. Mi a kvantitatív részért vagyunk felelősek az imént bemutatott tanulmánynak. tehát olyan gondolatok, amelyek eh, megjelentek a fejemben, eh, nagyon fontosnak tartom azt, hogy ahogy ezt mi is elismertük a tanulmányunkban, természetesen azok az országok, amelyek eh, visszaállítják a határellenőrzést, úgy gondoljuk, hogy ezt nyomós okból teszik, és hogy ők látják ennek a hasznát, és nem kíséreltük meg számszerűsíteni azokat az előnyöket, amelyeket ők ebből láthatnak. Azt gondolom, hogy fontos ezt elismerni. Mi nem állítjuk azt, hogy azok az országok nem húznak ebből hasznot. Eleget kutattunk már a témában ahhoz, hogy ezek az országok nem akartak ártani a saját gazdaságuknak, ezért ezt most nem is vizsgáltuk. A mi elemzésünk nem megy bele nagyon mélyen abba, hogy hogyan osztanak meg ezek a költségek. Ha megnézzük például a költségvetési kiadásokat, megnézzük például Görögországot, hiszen ez az egyik olyan ország, amelyet érintene. Természetesen ők már, nekik már vannak olyan hiteleik, amelyeket ki kell egyenlíteniük, ezért a kamatlábak nőnének. A hitelezők jelenleg alacsonyabb kamatlábon biztosítják ezeket a hiteleket, tehát nem mondtuk meg azt pontosan, hogy kinél jelentkezne a veszteség. Néhány javaslatot tennék még, ami szerintem hasznos lenne. Nagyon jó lenne, hogyha a jelenlegi helyzetről pontos adatokat kapnánk. Tehát például, ha tudnánk, hogy mennyi időbe telik az ingázás Franciaország vagy Belgium között, vagy a teherszállítás, ez mind nagyon jó lenne nekünk, nem fértünk hozzá ezekhez az adatokhoz. Azt gondoljuk, hogy az Egyesült Királyság talán nem annyira releváns határ, mint mások, de itt most próbáltunk a szárazföldi határokra koncentrálni. De mi főleg a belső szárazföldi határokra koncentráltunk, ezért az Egyesült Királyság talán kevésbé releváns. Ágazatokra lebontani az adókat, ez nagyon érdekes lehet. Meg lehetne nézni, hogy melyik ágazatot érinti leginkább az ingázók vagy a szállítmányozás kérdése. Ez is egy érdekes folytatása lehetne a tanulmánynak. Még egy megjegyzést szerettem volna tenni. Az általunk tett kijelentésekben mi úgy gondoljuk, hogy a miénk egy, egy A-típusú lépés, ahogy azt a kollégák is megjelölték a Kiel csapatából. Ugyanakkor én azt gondolom, hogy ha mi folytatnánk ezt a kutatást, akkor inkább a közvetlen hatásokra koncentrálnánk, és arra, hogy az ellátási láncban milyen hatással járna még ez. Tehát eh, ki eh, viseli ezeket a költségeket, eh, ezt már most meghatároztuk, de ezek átgyűrűznének más ágakba is, hiszen ha kevesebb pénzem van, akkor kevesebbet vásárolok a beszállítóimtól, és így tovább. De óvatosnak kell lennünk ugyanis más hatások is befolyásolhatnak itt. Hogyha valahol megemelkednek a költségek, arra más szereplők is reagálni fognak. Tehát azon is múlik mindez, hogy hol adjuk össze ezeket a költségeket, és hogy kiviseli annak a költségét, hogy tovább kell várni a határon mi most egy magasabb becslést adtunk meg, ugyanis ha alkalmazkodnak a helyzethez, akkor az csökkenteni fogja a költségeket. Természetesen ennek lehetnek más összetett hatásai is, de ebbe sem mentünk most bele az időhiány miatt. Ez csak néhány olyan tényező kombináció, ami politikai szempontból fontos lehet, például, hogy biztonsági szempontból lehetnek itt értelmezhető előnyök, de sajnos rövid volt az időnk, és azt hiszem, hogy semmiképpen nem egy végleges válasz az, amit mi most adtunk. Az Európai Bizottság is készített egy ilyen tanulmányt, illetve mások is. Sokkal magasabb számok jöhetnek még. De egy valami van, ami szokatlan abban, amit mi tettünk, és ezt szeretném kiemelni. Azt gondolom, hiba lenne azt gondolni, hogy a Schengeni határellenőrzés visszaállítása korlátozott területen egyszerűen annyiból áll, hogy mérsékelni tudjuk a teljes hatást. Azt hiszem, hogy különösen egyes országok tekintetében, amelyek már nem lennének a Schengeni övezet tagjai, azt hiszem ebben az esetben a pénzügyi piacok is ezt üzenetnek vennék, és azt hiszem ez talán nem annyira egyértelmű oldal ennek a kérdésnek. Euh, euh, Szeretnék válaszolni a kérdésére az indirekt költségek lélektani hatását a kifejtett indirekt költségek tekintetében. Ezt nem kérték tőlünk, hogy erre vonatkozó elemzést végezzünk, így tehát nehéz erről bármit is mondani. Ugyanakkor ezen kívül, mint hogy az eurózóna tagság, vannak itt más szempontok is, például kulturális és egyéb társadalmi szempontok is. Tehát például Európán kívül is azt gondolhatják, hogy itt van Európa, amely, ahol a piacon egyszerű volt részt venni, egy egyszerű nyitott piac volt, és most aztán ez eltűnt. Jó, köszönjük. Most az IMCO koordinátorainak el, el fogom jutatni ezt mindenképpen, amit mondott. Ez nagyon érdekes. Mindenki elmond, szólt, aki szeretett volna hozzászólni? Ha nem bánják, akkor én is visszatérnék valamire, amit említettek, és amire én magamtól nem gondoltam volna. Ez pedig a tagállamok közötti különbségek. Úgy érzem, hogy nekünk arra is az emlékeznünk kell, hogy az európai projekt a szolidaritás, a tagállamok közötti szolidaritásról szól meggyőzött arról, Görögországról beszéltek, ugye? De nyugodtan kiterjeszthetjük ezt. A Schengen a nem Schengen ára nyilván sokkal nagyobb lesz azon országok számára, akik amúgy is nehéz helyzetben vannak, mert mondjuk a, a, a gazdaságot át kell teljesen szervezniük. Ezt persze bizonyos szempontból nehéz számszerűsíteni, de ez, hogy is mondjam, hogyha vannak országok, vagy lesznek országok, akik teljesen nem tudnak majd kivászni a slansztikában a 2009 óta tapasztalt gazdasági válság is pont a Schengen újra bevezetése, Schengen előtti szabályok újra bevezetése miatt, akkor ezt ki kell mondani. A vannak olyan tagállamok, ugye sokszor az átlagok ezt elrejtik, akik föl tudják fogni ezt az nagy megrázkódtatást, és vannak, akik nem. Nagy-Britannia, uniós tagállam, úgy gondolja, hogy számukra ez igazából gazdasági növekedés szempontjából nem okoz majd problémát. Gazdasági, most csak a gazdasági növekedésről beszélünk. Az Egyesült Királyság Nagy-Britannia egy nagy erős gazdasággal rendelkező ország, ugyanakkor tudni kell, hogy a szolidaritásról is szól Európa, nem mindenki van ugyanazon a szinten, és Schengen eh, megszűnése tulajdonképpen újra bevezetné a megosztottságot Európa szintjén, ezen országok megosztottságát, és hát ezt is figyelembe kell eh, venni valahogy. Bien, euh, je pense que nos travaux... Azt hiszem, hogy a munkánk végez értünk. Nem említettük. Nem volt szó arról, hogy ön is hozzászól, de ön ö, szólhat hozzá, aki szintén hozzájárult ehhez a tanulmányhoz, melyet önök készítettek. Üdvözlöm önt, és a szakbizottság nevében köszönetet mondok önnek hasonlóképpen, mint ezért, ezekért a prezentációkért világos vált számunkra, hogy a tanulmányok végső eredményei itt vannak előttünk, és ezeket nem sokára validálni fogják. Nagy érdeklődéssel tekintünk ezekre, és különösen ebben a szakbizottságban, de az Európai Parlamenten belül is általánosabb értelemben elgondolkodunk majd mindazon, hogy az, ami fékezi a, az áruk és szolgáltatások szabad áramlását, Nos, ez nem csupán ellentétes az európai projekttel, de csupán károsíthatja az európaiakat egyénileg, gazdasági rendszerüket, illetően egyaránt minden egyes tagállamban. Még egyszer köszönöm, és mindenkinek kellemes estét kívánok. Elnézést emlékeztetnem kell arra, hogy a következő ülésünk az IMCO szakbizottságban Május 23-án lesz 15 órától 18 óra 30-ig, és május 24-én egész nap, tehát 9-től 12.30-ig, 15 órától 18 óra 30-ig, és Vicky Ford lesz ismételten az elnök, akinek ma délután más kötelezettségei voltak. Mindenkinek kellemes estét kívánok!